Ja, guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Kedves kollégák, akkor folytatjuk. 9 óra van, úgyhogy ez valóban csodálatos, hogyha mindenki fegyelmezett és időben kezdünk. Sajnos finn tolmácsást nem tudom ma biztosítani, nagyon sajnálom, főleg azok miatt, akik finnül szerettek volna hallgatni. Az ötös, hetes mi is jön? A hetes jön, mondja az elnök. A hetes napi rendi pont. Von kollega véleménytervezet, ez ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről kérem szót a jelentéstevő, nem? Akkor azt kérem, hogy kezdjük egyes módosító javaslat mellette. Ellene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 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. És ezzel rátérünk a záró szavazásra. Megnyitom a szavazást. Minden rendben, látjuk, hogy kinek nincs itt a kártyája, lezárom a szavazást. Akkor ezzel gratulálunk a jelentéstevőnek, 12 szavaztak mellette, Peter asszonynak nincs itt a szavazókártyája, semmi probléma, hozzászámoltuk. Akkor ezzel rá is térhetünk. Nyolcas eh, napi rendi pont. Jó lenne, ha itt lenne a biztos úr.

mindenesetre jedenfalls möchte ich Sie herzlich das... Minden esetre a tagját, Janolis urat sok szeretettel köszöntöm. Nyilván mindjárt jön a biztos úr, és a jelentéstevő is. Hát látják, vártanak az emberek, várnak az emberek, a várakozási idővel rövidül az életünk. Úgyhogy ahogy itt lesz a biztos úr, kezdjük is.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 Stress soll ja auch gesund sein, von daher. Hm. Mhm. Tut mir leid, also. <clears throat> Ja, it's, it's as, er, as every day, but we know it beforehand and everybody should know it beforehand. Mindenki tudja, hogy uh, időben kellene kezdeni, semmi újdonság nincs a napirenden. Nagyon sajnálom a kollégák, nagyon sajnálom, kedves kollégák, de tényleg elegem van abból, hogy állandóan csak várakozunk. A számvevőszék jött a legmesszebbről, de már itt vannak, úgyhogy köszönöm szépen. Ah, ja, Mr. Commissioner, welcome. it's a, it's a, it's a kind of strategy to put you a little bit under stress. Tulajdonképpen ez a stratégián biztos úr, hogy kicsit stresszeljük. Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 8. A nyolcas napi rendi pont következik, a mezőgazdasági költségvetés. Sok szeretettel köszöntöm eh, Hogan urat, a illetve a főigazgatót és a munkatársait. Sok szeretettel köszöntjük Önöket. Pléver úr, nagyon köszönjük az éves jelentést, egy nagy öröm volt ezt olvasni, és meg is lehet benne találni mindent, amit az ember keres, ez nem mindig van így, ezt nagyon nagyra értékelem, és köszönjük szépen, hogy megválaszolták a kérdésünk, kérdéseinket, és köszönjük szépen, hogy ha nyitottak, biztos úr, hogyha már tudja, hogy mit szeretne mondani, akkor el is eh, kezdheti, illetve elnézést, elnézést, nem, a számvevőszékkel kezdünk, eh, Jonis úrral. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a számvevőszék eredményét bemutathatom, a vizsgálódásának eredményeit bemutathatom. Az MFF 2 második fejezetéről van szó, természeti erőforrások. A 2016-os pénzügyi évben 2,5%-ra becsüljük a hiba határt a természeti, erőforrások fejezetre, teljes mért, az egészre tekintve. Ez a 2 os küszöb fölött van, de a 2,9% alatt van, ami tavaly volt. Emellett különböző specifikus aljelentéseket készítettünk. Az egyik az EAGF piac és közvetlen támogatás, a másik pedig a vidékfejlesztés, környezetvédelem, klímafellépés és hal, halászat. A legutóbbi területen találtunk magasabb hibahatárt. A vidékfejlesztés környezetvédelem, klímafelépés és halászatban a 4,9%-on van a hibahatár, ez a cél fölött van jóval, de kicsit alacsonyabb a tavalynál, 5,3% volt tavaly. 16 esetben azt láttuk, hogy a nemzeti hatóságok elég információval rendelkeztek ahhoz, hogy feltárják fel, a hibákat. Ezeknek a hibáknak az elkerülése 1,5%-kal csökkentette volna a hibahatárt. Tavaly az előző években is a a beruházáshoz kapcsolódó projektek 60%-át tették ki a becsült hibahatárnak, ahhoz képest, hogy 35% volt a területhez kötődő hiba. Idén a három legnagyobb támogathatósági hiba olyanokhoz kapcsolódott, akik nem adták meg az információkat, és azt javasoltuk, hogy az Európai Bizottság adjon iránymutatást, és a legjobb gyakorlatokat terjessze el például az IT technológia elterjesztésével a nemzeti hatóságok körében, hogy biztosítsák, hogy a pályázók és más érdekelt felek közötti linkeket azonosítani tudják a támogatott projektek esetében. Most pedig, ami más aljelentéseket illeti, az EAGF piac és közvetlen támogatás, itt 1,7% a becsült hiba határ. Ez a hiba a 2%-os küszöb alatt van, és a tavalyi évi 2,2%-hoz képest javulást mutat az EAGF a 58 milliárd MFF-ben elköltött, eh, MFF második fejezetében elköltött pénz eh, háromnegyedét teszi ki. Eh, kevesebb hibát találtunk, a azzal kapcsolatban, hogy a gazdák túlbecsülték volna, vagy nem támogatható területet adtattak volna meg. Azonban nagy az elmúlt években gyakran találtunk olyan hibákat, amelyeket nem, amelyek nem megfelelően érvényesítették az állandó legelő definíciót. Ez a helyzet most úgy tűnik, hogy megoldódott az LPIS-nek megfelelően, ez itt meg a mm, parcellák azonosítási rendszerének köszönhetően, és az új online e, geo e, rendszernek e, köszönhetően. 2016 volt az első olyan év, amikor ellenőriztük az új a gazdákra vonatkozó greening kötelezettségeknek való megfelelést. A hibák, amiket találtunk, ezek főleg az FA-hoz kapcsolódtak, csak az ekológiai fókuszterületekhez. Emellett gyengeséget találtunk, vagy hibákat találtunk az állandó legelők védelmével kapcsolatban. A szántóföldek állandó legelőké válnak, hogyha öt évig nem vetették be ezt fűvel. Más tagállamok, egyes tagállamoknak nincsen visszamenő adatuk azok, hogy ahhoz, hogy ellenőrizni tudják az ezzel a kötelezettségnek való megfelelést, más eh, tagállamok pedig eh, nem megfelelő módon eh, klasszifikálták az állandó legelőket. Végül pedig azt láttuk, hogy 63 gazdaság, amelyet felkerestünk, a magdiversifikációs kötelezettségnek megfelelt. Ami a piaci intézkedéseket illeti, ezek ugyan az EGF kiadásoknak csak kis részét fedik le, a hibák, amiket találtunk, ezek a túlfizetések ebből adódnak, a e, DG Agri éves e, tevékenységi jelentése e, kiigazította a hiba határt a kap két, kiadásokra vonatkozóan 2,5%-ra. Ez az adat egy, a tagállamok által bejelentett 1,2%-os hibahatáron alapszik. Az Európai Bizottság az auditok eredményei alapján itt kiigazításokat végzett, kisebb mértékben pedig még ez a tanúsítási hatóságok véleményén is alapul. Bizonyos speciális jelentésekben, amelyek a tanúsító hatóságokról szólnak, de számos ajánlást tettünk, hogy javítsuk a 2018-as évtől kezdve ez az Európai Bizottságnak a pénzügyi évre kiadott iránymutatásai. Az első eh, greening eh, évben, ami a tanul, eh, teljesítményi, tehát az új mezőgazdasági politikai teljesítményi eredményeit illeti, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy 197 gazdaságot kerestünk fel, és ezek 11%-a erősítette a vetőmag diversifikációt, és 32% pedig az ökológiai fókusz területeket. Ez az összes szántóföld 3,5%-ára volt hatással, és ki szeretnénk adni néhány héten belül egy, speciál, egy külön jelentést a 2018-as greening végrehajtásával kapcsolatban. Az elmúlt három évben megvizsgáltuk a vidéki fejlesztési tranzakciókat. A projektek 95%-a lezárult az audit időszakára a tervek szerint, de körülbelül az esetek egyharmadában, 34%-ban nem volt elég bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az, a költségek valóban hát megfeleltek, ugye, a, a, a, józan megbecsülés alapját képezték. A munkák lezárásához bizonyos területeket kiemelünk, amelyekben további előrelépésre van szükség. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy bemutatta eh, ezt eh, az anyagot, eh, és most meg is adom a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen ezt a vitát. Az idei év azt mutatja, hogy a kap továbbra is hozzáadott értéket képvisel, ami a kap pénzügyi menedzsmentjét illeti. Én elégedett vagyok, 2,5%-os a hibahatár, ez nagyon bátorító. A számövőszéktől hallottunk, számövőszéktől hallottunk számos pozitív megjegyzést, a kap kiadások az EU e, költségvetésében 94 e, óta először nem kaptak e, külön hibajelentést. Ez egy nagyon kedvező eredmény, és ezt a 2016-os költségvetési év eh, dimenziójában kell látni. A 2013-as eh, első-másik pillére vonatkozó reform óta először a közvetlen kifizetéseket az új eh, szabályok szerint végezték. Az Európai Bizottság az a hibák okait feltárta, és rendszer szintű megoldásokat javasolt. A tagállamok nagyon sok időt és energiát fektettek, pénzt fektettek a korrekciókba. Hadd mondjak néhány példát. A nem tehát a, a permanens legelők esetében a nem támogatható területek problémája régóta felmerült. Először is az állandó legelők definíciója meghatározza a támogathatóságot. Időközben az tagállamok javították az adat megbízhatóságot a, a parcella identifikációs rendszernek megfelelően. E, ez a területi alapú kifizetésekre vonatkozik, ez kevésbé van kitéve a hibáknak. A vidékfejlesztés sokkal érzékenyebb terület. Azt hiszem, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy javítsuk ezt a területet, és időt kell hagyni annak, hogy a, hogy a befektetések megtérüljenek. Általánosságban a alacsonyabb tehát a eh, hibahatár, és megbízható módon történik a költségvetés eh, végrehajtása. Megreformált kap most eh, beindult, a greening és más új területek beindultak, ez a mezőgazdasági területek több mint 77%-át fedi le, ez egy nagyon nagy lefedés, ez környezetvédelmi eredményeket is lehetővé tesz. A gazdálkodási módszerre már hatása van az új rendszer, a legelők 40%-a eh, ökológiai fókusz területnek eh, tekinthető, és ez javítja a biodiverzitás eh, pozitív hatásait. A közvetett kifizetések szinte teljesen felhasználásra kerültek 2016-ban, 97, a pénz 97%-át felhasználták. A vidékfejlesztési projekteket az új programon belül valósítják meg. A teljes összeg több mint 20%-át kifizették, 21 milliárd eurót. A, a régi projektek nagy részét lezárták, és a rendelkezésre álló összege 99,1%-át felhasználták. 2007-től 13-ig tartó időszak teljes program végrehajtásáról szóló jelentés megtörténik, ahogy ez vég eh, lezártuk. 2015 és 2016 nagy kihívást rejtegető időszak volt, főleg a sertéshús ágazatban, és a tejágazat is nyomás alatt volt. Több mint 1 milliárd eurót állítottunk rendelkezésre a piaci árak volatilitása miatt, és a bizottság közös támogatást nyújtott az ágazatnak, és 2016-ra ez, ez, ez az ágazat újra fellendült. A gazdáknak kiegyensúlyozottabb támogatást nyújtottunk. A válságra való e, válasz e, nem volt azonban elenged, e, elég. Az ágazat számára egy fenntartható jövőt kell létrehozni, hiszen nagyon sokan függnek ettől az ágazattól ezt meg fogjuk vizsgálni, és ez nagyon is az Európai Bizottság eh, élelmiszer és gazdálkodásról szóló közleményének eh, kulcsfontosságú témája. Munkahelyek és növekedés, a fenntartható fejlődés új lehetőségeket teremt a vidéki területeken, a fiatalokat bevonza, eh, a mezőgazdasági támogatási rendszer nagyon fontos, hiszen a piaci nyomástól részben meg kell óvni ezt az ágazatot, és ezért a gazdák számára az alapjövedelem biztosítása fontos, azonban a közvetlen kifizetéseket tisztességesen kell szétosztani, nem csak föld alapján, ezért számos rendelkezést fogadtunk el a finom hangolásra, a degresszivitás, a önkéntes plafon és egyéb intézkedések. A 2020-as jogi keretben ez fontos szerepet játszik, nyilván erre is ki fogunk térni. A jelenlegi programozási időszakban az EAF 120 ezer új munkahelyek teremtését teszi lehetővé, és 60 ezer mezőgazdasági vállalkozás beindítását. Ez a munkaerőpiacon diversifikációt hoz, és ez gyakran korlátozott a vidéki területeken. Igyekszünk több fiatalt bevonzani az ágazatba, hogy biztosítsuk ennek a jövőjét és a dinamikus a dinamikus fejlődését. Ami a klímaakciót illeti, a természetes erőforrásokkal való felelős bánásmód is nagyon fontos. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában a mezőgazdaságban 90 óta 24%-os csökkenést értünk el, 5,5%-kal növekedett a biogazdálkodás évente az elmúlt 10 éven keresztül. A kap jövőjének biztosítása továbbra is nagy kihívás. A gazdák számára biztosítani kell a akció keretében a támogatást, és közkonzultációt is folytattunk az elmúlt évben. Ami ami az európai mezőgazdaságot illeti, ez nem csak zöld e, és fenntartható, hanem versenyképes is, világpiaci árak e, e, kontextusában kell helytállnunk. Az export lehetőségek növekednek 130 milliárd euróval az elmúlt évben. Az Európai Uniós legfontosabb exportpiacok az Egyesült Államok, Kína és Svájc. Közben az agri élelmiszer területen a legnagyobb importőrök is vagyunk, és 3,4 milliárd euróra rugott ez 2015-2016-ban. Az Európai Unió tehát felelős kereskedelmi partner, és a, a, a, ami a fejlődő országokat és az afrikai országokat is illeti, számukra ez egy nagyon fontos támogatás részünkről. A KAP támogatási rendszer az nem kereskedelem torzító hatású. Az Európai Bizottság emellett támogatja a mezőgazdaságot Afrikában, a kutatás és innovációt támogatását támogatásával, az előállítási, termelési sztenderdek támogatásával, illetve a biogazdaság kiterjesztésével egyes területeken, egyes élelmiszerekből hiány merül fel, amit csak importtal lehet lefedni. A kap egyik legfontosabb vívmányáról van itt szó, amit nem garantált. Tisztelt elnök asszony, Európának fenntartható eh, mezőgazdaságra van szüksége, hogy biztosítsa a megfelelő minőségű eh, élelmiszereket. Ez kiegyensúlyozott kell, hogy legyen megfelelő jövedelmet kell, hogy biztosítson a gazdák számára. Mi szeretnénk intelligens, jól eh, kialakított és jövőorientált politikát. Az európai tagállamok készek arra, hogy ezt végrehajtsák, és a költségvetés végrehajtása is jól folyik a számvevőszék jelentése mindenképpen ezt um, igazolja, és a tagállamokkal együttműködve az Európai Bizottság igyekszik biztosítani a megbízható végreha- költségvetés végrehajtást. Mi most a teljesítményre koncentrálunk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy meghallgattak, és biztosítatom önöket arról, hogy a kap e területén már rendelkezésre álló struktúrák keretében igyekszünk ezt fenntartható módon megvalósítani. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich möchte in, der Sache, in eigener Sache des Ausschusses und auch die Tatsache, dass Sie... Nos, hát tény, hogy a vidékfejlesztés nem igazán domborította ki az expozéjában, úgyhogy ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy a számvevőszéknek az ezzel kapcsolatos külön jelentéséből azt látjuk, hogy minél rosszabb ez az eredmény, annál alacsonyabb lesz a készsége az itt jelenlévőknek ahhoz, hogy ezt indokolják. Úgyhogy a kérésem az az, hogy a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan nem mindig csak a mm, az osztályvezetőket küldjék, vagy a másod sorban szereplőket, mert nem méltányos ez a helyzet, ezért is függesztettük föl a korábbi tárgyalásokat, szeretnénk ezeket folytatni. Most pedig Celer úr kap szót, aki a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a számvevőszéknek is az éves jelentést. A mentesítésre vonatkozóan, ugye, mint minden évben ez az alapja a munkánknak, ahhoz, hogy a bizottságnak adandó mentesítése kapcsolatos munkánkat egyáltalán elkezdhessük. Hogan biztos úrnak és a munkatársainak is szeretnék köszönetet mondani a saját jelentésükért, és az igazán kimerítő válaszokért is, amelyet a 40 darab írásban benyújtott kérdésünkre adott. A mezőgazdaság mindig is az érdeklődés középpontjában áll, amikor a metesítésről van szó, különösen akkor, hogyha az európai költségvetésnek a 40%-a tulajdonképpen az agráriumra fordítódik. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tény, ami valóban megérdemli az érdeklődésünket. A mentesítés azonban ne legyen csak az adatok körül forgó kérdés, hanem másról is szó van ilyen esetben, például az, hogy a kapon belüli célkitűzéseinket egyáltalán teljesítjük-e, elértjük-e, politikai értékeléseket kell megfogalmazni, és meg kell kérdeznünk magunktól azt is, hogy a kapnak milyen hozzáadott érdéke van a bevetett eszközök kontextusában. A több éves pénzügyi keret vonatkozásában is érvényes ezek a kérdések, ugye ezeket még tisztáznunk kell jövőben. és ezeknek hatása lesz, befolyása lesz arra is, hogy a jövőben hogyan kerülnek allokálásra ezek az eszközök. Nyilván mindezt abban a kontextusban kell szemlélnünk, hogy az egyik legnagyobb donorország ki fog lépni, ettől még izgalmasabbá válnak ezek a tárgyalások. Nagyon sok a kockázattal kapcsolatos összeg, és ez visszavezethető az új szabályokra, a greeninget említeném, és ezt ugye a szemvevőszék is említette, mégpedig egészen részletesen, tehát ezekre is visszavezethető. A számbevőszék egyértelmű javulást állapított meg ezzel kapcsolatban, egy külön jelentést már bejelentettek, és ezt nagy érdeklődéssel várjuk. Az éves selekvési jelentés az első pillérben alacsony 1,38%-os hiba arányt állapított meg, tehát ezred ezredekre pontosan sikerült a tizedes vesző mögött után megállapítani a hiba határokat, szerintem ez már önmagában óriási teljesítmény. A 4%-os stabilitás a regionális fejlesztésben, vidékfejlesztésben eh, is megállapításra került, ez a materialitási küszöb felett van. Itt eh, a hiba arányt még javítani kell, eh, vannak már ilyen irányú intézkedések, de hát más és más a szereplő gárda, akikkel itt dolgozunk el az egyes tagállamokban, úgyhogy ennek az aránynak a csökkentése azért kérdéses, de a 4% szerintem nem rossz arány. 2,85%-os ibarányt tudtunk megállapítani a piaci intézkedéssel kapcsolatban. 1,7%-ot állapított meg itt a számbevőszék, és 4,9% volt a hiba arány a vidékfejlesztés tekintetében, tehát tulajdonképpen az egyes pillérnél a megállapított hiba határ alatti a megállapított határ, viszont a 2015-höz képesti becsült arányhoz képest kicsit fölötte van. 2,5 százalékos volt a hiba arány vidékfejlesztésben, és itt érdekes módon ugyanarra az eredményre jutott a két vizsgáló fél, ez érdekes, ritkán van ez így, de azt gondolom, hogy teljesen jó irányban haladó munkáról tesz ez tanúbizonyságot, és az utóbbi évek javulása is magáért beszél, amelyeket a számokból kiolvashatunk. Több ízben említettük már a greeninget, a biztos úr azt állapította meg, hogy a kollégáim itt sok kérdést tettek föl ezzel kapcsolatban, a számvevőszék is nagyon érdekes elemzést adott a saját jelentésében erre vonatkozóan, és érdeklődéssel várjuk a külön jelentést a greeningre vonatkozóan. Itt a két jelentés a szervek részéről fedik egymást. A greening önmagában is egy nagyon komplikált rendszer, egyre standard intézkedéseket takar, diversifikálás, betakarítást is említhetném itt, aztán az ökológiai intézkedések, a környezetvédelméhez való hozzájárulás, az egyes tagállamok és a helyi szintű szereplőket nagyon leterhelik ezek a követelmények. Azt is mondhatnám, hogy egy kicsit a cross, cross compliance régi rendszere időzőjelben még mindig érvényben van, tehát három rendszerhez kell alkalmazkodni, ennyit kellene betartani, hát nyilván ez is égbe kiáltóan azt kívánja, hogy egyszerűsítjük a rendszert. Tehát az egyszerűsítés kérdésköre azt gondolom, hogy a, az európai agrárpolitikának a rendjén is első helyen szerepel. A Greening-nek a hozzáadott értékéről szólnék még egy pár szót. A Staff Working Documentben 2016-ban azt olvashatjuk ezzel kapcsolatban, hogy egy százalékát a teljes szántóföldi veteményeiknek diversifikálniuk kellene, annak érdekében, hogy megfeleljenek ezeknek az előírásoknak, és mivel a szántóföldnek a nagy része az EU-n belül eleve a diversifikáció ele alá esik, ezért ennek az egyszázalékos változásnak a hatása igen csekély lenne. A 19. oldalon is olvashatjuk még azt, hogy az ökológiai hatása mindennek alacsony marad, nagyon kevés volt a tagállam, az a, az a tagállam az EU-n belül, akik valóban érvényesítették is ezeket az intézkedéseket, és hát az ökológiai jelentőségű területekre utalhatnénk. A kicsit optimistábbak lehetünk itt a, egyébként az, az említett ökológiai fókuszú területeket illetően. Ezzel kapcsolatban is lesz egy külön jelentés a számvevőszéktől, amit várunk. Mindenképpen azonos a két jelentés, abban a szempontból, hogy nem lesz változás az ökológiai fókusz alá eső, tehát ökológiai jelentőségű területeknek a kijelölését illetően, a greeninggel kapcsolatban inkább az a kérdés, hogy az egyes pillér alatt eh, nem is annyira a compliance kérdése vetül föl, hanem az eredményesség, a teljesítmény kérdése. Mert hogyha most eredményorientáltan kívánunk dolgozni, azt követően, eh, hogy tulajdonképpen itt már jók az eredmények, ehm, szem előtt kell tartanunk a fiatal gazdáknak nyújtott támogatásokat, itt egy kicsit méltánytalan az eszközök elosztása, szétosztása. Itt egységesen kell fellépni. Az adatok megbízhatóságát illetően, amit a tagállamok szolgáltatnak, ezzel kapcsolatban olvastunk pár sort a jelentésben. Az Agri főigazgatóság 52 top topapot vett, vagy alkalmazott, a vidékfejlesztésnél 39-et kellett kiigazítani, de hát összességében egy százalékot meg nem haladó arányról van itt szó, tehát ez egy áttekinthető mérték. A méltányos elosztás és az eredményességi mutatókat illetően emlékeztetnék arra, hogy a legutóbbi jelentésünkben úgy gondoltuk, ha, hogy 45 százaléka a kedvezményezetteknek tud egyáltalán elboldogulni a támogatásokkal, és úgy tűnik, hogy összességében jobb és áttekinthetőbb adatmennyiségre lenne szükségünk, mert a meglévő adatok alapján úgy tűnik, hogy azok, akik eleve viszonylag jól keresnek, még több támogatásra jogosultak, miközben a kis gazdák, akik tényleg ott a, az egzisztencia határán mozognak, azok nem kerülnek bele a kedvezményezetti körbe. 51% a kedvezményezetteknek kevesebb, mint 1250 közvetlen támogatást kaptak euróban, és hát ebből nehéz lemérni, hogy ez összesen mennyit is tesz ki, milyen hatása van. Egy éven belül nem biztos, hogy itt orvosolni tudjuk ezt a helyzetet, de azt a kérdést mindenképpen fel kell tenni, hogy a bizottság a miért nem indítványozta, forszírozta még ennek a kérdésnek a tárgyalása tanácsban. Tulajdonképpen ez egy hát nem igazán ildomos helyzet, nem ideális, mert az agri az agráriummal széthozható költségeket méltányosabban kellene allokálni. Ha megnézzük a kelet-német területeket, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok a, a csere, a tulajdonosváltás, nagy vállalkozók bevásárolják magukat vállalkozásokba, vagy egyszerűen felvásárolják a kisebb vállalkozásokat. Ez az erdőgazdálkodásban is így van, mert nagyon sok beruházó egyszerűen úgy gondolja, hogy ebből nagyon jó hozamokat tud produkálni. A trend tehát oda vezet, hogy az agrárium in, iparosodik, ez a ami kirajzolódik előttem, miközben a piacgazdasági modellt kellene elérnünk. És hogy igazán ez legyen a jövőképünk, azt hát nem tudom eldönteni, hogy ezt szeretném-e. De hogyha utazunk autóban jobbra-balra tekintve, biogáz üzemeket láthatunk, és hát ez a látvány egy olyan trend, amelyet mindenképpen nyomon kell, hogy kísérjünk. Az omnibus rendeletben a bizottság azt tanácsolta, hogy az aktív gazda definícióját terjesszük ki. Ezt a Brandenburgi Gazdaszövetség is támogatja, mert így már csak a helyben tevékenykedő gazdálkodókat támogatnák. És a jövőre nézvést az azt jelenteni, hogy azok a vállalatok, amelyek anonim ö, tulajdonosokkal rendelkeznek, amelyek csak ö, ö, beruházásokra utaznak, akkor ezeket ö, ne támogassuk. Mindenképpen újra kell definiálnunk tehát ezeket a fogalmakat, és a helyben tevékenykedő gazdákat támogatnunk akik hagyományos, tradicionális mezőgazdálkodást folytatnak. Ugyanebben a javaslatban a bizottság egyébként azt indítványozza, hogy a, a gazdák esetében a követelményeket teljesítő gazdákat támogassa. Erre vonatkozóan egyébként volt egy felmérés az állandó legelők vonatkozásában, tehát ez a felmérés ez megtörtént, de a többi vegeta- vegetációra is ki kellene ezt a fogalmat terjeszteni, hiszen ugye nagyon sok esetben fák, bokrok, sövények is felmerülhetnek a gyepterületek vagy legelő kapcsán. Csehországgal kapcsolatban felismerült ebben az esetben egy konkrét kérdés, és azt gondolom biztos úr, hogy a mentesítés kapcsán az idén a következő MFF-nek a megtárgyalása előtt a mostani munkánk és eredményeink értékelését is véghez kellene vinnünk. Az is nagyon fontos, hogy felidézzük, hogy az a szemrehányás, mely szerint az mezőgazdasági termékek exportjának növekedése a harmadik piacok felé tényleg oda vezete, hogy a lokális piacokat fejlődő országokban, például Afrikában teljesen tönkre teszi, azért, mert támogatott termékeket a lokálisan tevékenykedő gazdákkal szemben tulajdonképpen semmiféle mm, konkurenciát nem élnek meg. Tehát a támogatások az exportokra ugye nem megengedettek, viszont hogyha közpénzeket kapnak ezek a gazdák, akkor ezek már szubvencionált, tehát támogatott termékeknek minősülnek. Újra és újra ott van az a vita, hogy az orosz embargó miatt kieső piacok, ez a mezőgazdasági vállalkozások számára óriási terhet jelent, hiszen nem tudják eladni a portikáikat, és ugyanígy az exportkvóták növekedése is ide sorolható, hiszen a Vámonion keresztül harmadik országokba azért van lehetőség termékeknek a kivitelére Oroszországba. Tehát a méltányos eszközelosztás, a környezetvédelmi Mm, célkitűzések betartatása egy nagyon fontos közös cél, és bízom abban, hogy ezt közösen fel is karoljuk, és ezen, ezen a területen együtt fogunk működni. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm el, Zeller úr, és hagy erősítsem meg, amit mindketten említettek valóban meg kell vizsgálnunk, hogy mi, mi szerepel a vidékfejlesztési jelentésben, és hát csökkennek a, a számarányok, de nyilván dolgozunk kell azon, hogy ez így is maradjon. Nyilván az aggályokat meg kell vizsgálni. Egy-egy kérdés valóban a termékekkel is kapcsolatos a tagállamoknak a részéről is elhangzott az, hogy valóban egy nagyon komplex rendszerről van szó, jogalkotási változások is végbe mentek az egyes országokban, és hát az omnibus rendelet, amit önök is említettek, nem véletlen van érvényben. Ami a hozzáadott értéket illeti a kap vonatkozásában, Nyilván az MFF-ről folytatott tárgyalások idején kerül ez napirendre, most nincs ez másként. De az Agri, tehát a CAP gyakorlatilag tényleg az egyetlen közösen olyan politika, ahol jó minőségű élelmiszereket kívánunk piacra vinni, és a fogyasztókhoz eljutatni. Nyilván a kiegyensúlyozott fizetések ugyanolyan lényegesek. Az is nagyon fontos, hogy a gazdák valóban kapjanak támogatást, jövedelemtámogatást, amelyel segíthetjük őket a, a piaci körülmények között, akár családi gazdálkodást is folytathatnak így. A különböző agráriummal kapcsolatos kérdések, vízminőség, tiszta föld, levegőminőség, környezetvédelem összességében mind-mind olyan terület, amelyet szívünkön viselünk, és a 2020-as követelményeinket is érinteni fogják, amelyeket a közleményünkben is lefektettünk. A 2015-ös jelentésben mm, rögzített kap célok tulajdonképpen nem változtak, és ezek az ENSZ élemezési programjában megfogalmazott célkitűzésekkel egybeváznak, egybevágnak. Többet kell persze tennünk a közjavak kontextusában azért, hogy valóban jó minőségű termékek jussanak el a fogyasztók. A költségvetést, illetően a, a pontos ellenőrzés és az egyensúly megléte a könyvekben, az elszámolásban lényeges, és hogyha nem akarnak a tagállamok további, tehát a GNI-juk van egy százalékán túlmutató hozzájárulásokat vállalni, akkor ennek is meg lesz az eredménye. Ami a zöldítéssel kapcsolatos teljesítményt illeti, <clears throat> nagyon elégedettek voltunk a 2016-os éves tevékenységi jelentéssel, a, hiszen láthatóan történtek változások, környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően. Ez egy nagyon komplex terület, ezért meg kell alaposan vizsgálnunk a részleteket is. A kifizető ügynökségek nagyon sok iránymutatást kaptak, hogy hogyan kell lebonyolítanunk a kifizetéseket. Egy kicsit magasabb volt a eh, hibarány, eh, mint korábban, de még mégis a lényegességi küszöb alatt maradt, eh, és a jövőre nézve sikerült korrekciós intézkedéseket hozni. az, hogy az végrehajtás, a reform végrehajtásának a közvetlen kifizetések kapcsán az első évében a teljesítési arány 97%-os volt, az mindenképpen nagyon biztató. A vidékfejlesztésnél egyszerűsítésre volt szükség, ezek az intézkedések továbbra is folytatódnak. Ami általában a Greenigel kapcsolatos teljesítéseket illeti, azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az összes mezőgazdasági terület 77%-a legalább egy zöldítési intézkedés alá esik. Lehet, hogy vannak olyan esetek is, ahol több intézkedést is foganatosítanak, és ez mindenképpen azt jelzi, hogy az EU-ban a mezőgazdasági terület 77%-án egy vagy több greening intézkedés történik, nő a biogazdaságok aránya. És a kap kapcsán, ugye megemlítettük az ökológiai fókusz területeket, idén delegált jogi aktusokat fogadtunk el, ami peszticideket megtiltja az ökológiai fókusz területen. Ez elég ellentmondásos időket élünk, de az világos, hogy ebbe az irányba akartunk elindulni, és ezt a parlament, ezt a javaslatot kimondottan jóvá hagyta. Természetesen szükség van a fehérjére, hiszen fehérjével kapcsolatban nagyon nagy a hiány az Európai Unióban, ezért egy fehérje stratégia fog elkészülni 2018-ban. A parlament különböző szakbizottságaiban is folyik erről a vita. Csökkenteni akarjuk a fehérje importot, az ökológiai fókusz területek azonban jóvá hagyta a társ jogalkotó az 5%-ot, bár a gazdák azt szeretik volna, hogy a szántóföld 14%-át jelöljék ki ökológiai fókusz területnek. A biodiverzitással kapcsolatban jó az együttműködés a társ jogalkotók között, és sikerült a eh, peszticidek és a trágy, eh, trágya felhasználását eh, visszaszorítani. Egyetértek Celler úr, hogy a diversifikációt nagyon nehéz végrehajtani. A <clears throat> a zöldítés nagyon komplex, de a DJ-vel részletesen foglalkozunk ezzel, megpróbáljuk csökkenteni a komplexitást, tehát egyszerűsíteni, és olyan modellt felépíteni, ami a szubszidiaritás alapján nagyobb mozgásteret ad a végrehajtásban a tagállamoknak, de ugyanakkor biztosítja azt, hogy megmaradjon a közös eh, európai agrárpolitika. Eh, teljesítmények, eredmények eh, számítsanak jobban, mint a pusztán csak a szabályok. Természetesen vizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet több kondicionalitást beépíteni a rendszerbe, hogy bizonyos célok teljesítéséhez kössük a támogatásokat. Az omnibus rendeletben a parlament már elfogadta azt, hogy legyen még egy plusz top-up az egyes pillérnél, 25%-ról 50%-at többet lehessen adni a fiatal gazdáknak, és a gazdáknak csak a 6 százaléka az, aki igazából fiatal gazda, és ez az aránya javítani kell. Ami a kifizetések, a támogatások elosztását illeti, ugye a gazdák 20%-a kapja a támogatások 80%-át, ugye terület alapú támogatásokról beszélünk, de adtunk lehetőségeket a tagállamoknak a degresszivitással, a degresszív a kifizetések degresszív csökkentésével kapcsolatban nem minden tagállam él ezzel a lehetőséggel, hiszen az olyan elképzelésünk lehet, hogy az egész rendszer nem tisztességes és nem méltányos, hogy a túl nagy gazdaságok kapják a támogatások oroszlán részét. De a támogatások 72%-át 5 és 250 hektár tulajdonnal rendelkező gazdák kapják, hát ezek igazából családi birtokok, tehát ez a helyzet igazából nem annyira rossz, mintha azt, mint azt a 80-20 százalék esetleg sugalnam, de egyetértek, hogy itt a degresszivitásra szükség van, bizonyos plafonokat kell beépíteni, támogatási maximumokat, különösen nagy területen rendelkező gazdák esetében. Említette Af- Afrikát, tehát igen, jelenleg az európai agrárpolitikával kapcsolatban ez a kép alakult ki, hogy tönkretesszük az afrikai gazdákat, 2015-ben a WTO-nál a Nairobi tárgyalásokon megszüntettük ugye az összes export visszatérítést, és ez egy nagyon nagy kihívás volt más országokkal szemben, mint az Egyesült Államok de 2016-tól kezdve tehát már egyáltalán nincsen export szubvenció az afrikai országokba irányuló export, vagy fejlődő világ más fejlődő országába irányuló EU export kapcsán és egy pozíciós papírt is elkészítettünk a WTO Buenos Aires-i tárgyalásaihoz a támogatásokról. Hát meglátjuk, hogy mire jutunk, de nem számítunk túl sok eredményre, mert az Egyesült Államok Eh, igazából eh, nem mindig hajlandó eh, beleegyezni abba, hogy további vizsgálódások legyenek ezen a területen az afrikai exportok kapcsán. Nekünk nagyon jók kötelezettségvállalásaink vannak, november 15-én lesz a Buenos Aires-i konferencia, és egyre inkább nő a jelenlétünk, az elkötelezettségünk Afrikában, beruházási programok, azt hiszem, hogy 450 millió eurót tesznek ki, és az Afrikai Unióval megegyeztünk abban is, hogy kidolgozunk iránymutatásokat az európai vállalatok számára, hogy például mi a felelősség teljes magánpiaci beruházásnak a definíciója, az Európai Beruházási Bank, illetve az Európai tá, EU-s támogatások esetében ezt a definíciót kell majd alkalmazni. Orosz embargó. Nos, továbbra is támogatjuk a zöldség és nyümölcs termeléssel foglalkozó gazdákat, termelőket. Ez egy nagyon nagy kérdés sok termelő számára, akik nem tudták az elveszett orosz exportpiacokat helyettesíteni. Nagyon sok cikket érint ez a zöldség és gyümölcs szektoron kívül. Jövő júniusban folytatjuk a pénzügyi támogatási programokat, és megpróbáljunk segíteni az orosz embargo által sújtott gazdáknak. Még felvetett egy konkrét kérdés a cseh köztársasággal kapcsolatban. Itt a bizottság 2016-ban elindította a megbízhatósági eljárást, hogy teljesülnek-e a kritériumok. A kifizető ügynökségeknél nem lehet összeférhetetlenség, ez a jogszabályokban így szerepel. Még mindig zajlik ez az eljárás, a kontradiktórius eljárásnak megvan a maga határideje, úgyhogy addig, amíg nem zárult le ez az eljárás, addig ennél többet nem tudok erről mondani. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Talán még, igen, még egy dolog volt, hogy hogyan definiáljuk az aktív gazdát. Az omnibus rendeletben azt mondjuk, hogy a tagállamok nagyobb mozgástérrel rendelkeznek majd a tekintetben, hogy hogyan definiálják az aktív gazdát. Ez lehet jó is, meg rossz is, de 2013-ban nem tudtak megegyezni a tagállamok a definícióban, és egy negatív listában egyeztek meg. Ez, a, ez is azt jelzi azt, hogy a tagállamok hogyan akarják ezt megközelíteni. Én azt mondanám, hogy aktív gazda az, aki a mezőgazdaságból akar alapvetően megélni. Remélem, hogy válaszoltam a legtöbb kérdésre. Köszönöm szépen. Számunkra, tehát a szakbizottság számára a fő kérdés az, hogy ugye ami Afrikában történik az európai termelési felesleg miatt és a közvetlen kifizetések miatt, ez egy, ez egy fontos téma. Például Németországban időközben már nincs olyan euról szóló tévébeszámoló, amiben nem mutatnának be egy afrikai csődbe jutott adott gazdaságot vagy gyárat, ahol a piacon az asszonyok nem tudják már eladni a termékeket az európai import miatt. És hogyha egy Európa ellenes érzés erősödik a lakosság körében, hát akkor ennek pont ez az oka. Ugyanis másrészt hozzánk jönnek a menekültek, akik Afrikában nem tudnak megélni. És ezért a kérdés az, hogy milyen összefüggéseket teremtünk a politikánkban olyan területekkel, amelyeket, ahol igazából nem kívánatos jelenségeket figyelhetünk meg. Ayala Szender képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen. A helyzet az, hogy az Szeller úr, az előadó javaslatai és kérdései már rám mutattak a legfontosabb elemekre, kérdésekre. De szeretnék még én is hangot adni néhány kisebb fajta aggálynak és fenntartásomnak. Holnap megjelenik majd a közlemény a jövőre vonatkozóan, illetve a 2016-os mentesítés kapcsán ezzel párhuzamosan fontos döntések is fognak megszületni Brexit kontextusában. Azután Ötinger biztos a következő több éves pénzügyi keret ről is fog nyilatkozni. És itt a parlamentben újra és újra meg kell vizsgálnunk azt, hogy um, ki lesz az áldozata ennek, ezeknek a döntéseknek, az agrárpolitika, vagy valami más. Mint spanyol, én úgy gondolom, hogy az erőfeszítéseket különböző területekre kellene szétosztani. És um, természetesen vannak aggályok azzal kapcsolatban is, hogy néhány támogatási formának milyen hatása van a fejlődő országokra, a földközi tengertől délre fekvő régiókra. Számunkra ez nagyon teljesen világos. Vannak olyan európai vállalatok, amelyek áttelepültek Afrikába, és ott a mezőgazdasági tevékenységbe is fogtak a földközi tengertől délre, Azért pozitívumai is vannak ennek, hiszen javítják ezekben az országokban a mezőgazdasági termelés minőségét és munkahelyeket is teremthetnek. De azért a gájaink is vannak. Tudjuk, hogy várhatóan csökkenni fog az agrárköltségvetés. Kérdezzem, hogy mik a szándékok mit tud erről nekünk mondani a biztos úr? Ugye a közvetlen kifizetésekkel, mint a többi intézkedéssel kapcsolatban is. Itt elég bonyolultak a struktúrák, vannak tervek a társfinanszírozásra vonatkozóan, azután vannak a teljesen negatív szándékok is, itt vannak a fél, hibaarányok, mindezt figyelembe kell venni, de biztos az, hogy a jövőben természetesen jelentkezni fognak azok a problémák, amelyekről ön beszélt. A tagállamok több mozgásteret kapnak, és itt az Európai Unió van, és beszélnünk kell arról, hogy a 2013-as intézkedések milyen hatása volt. Ugye akkor kaptak több mozgásteret, nagyobb rugalmasságot a tagállamok, és ettől vált most elég, most elég bonyolultá a helyzet azt is tudja, hogy a következő költségvetés természetesen eredményorientált kell, hogy legyen, hogy be kell tartani az európai értékeket. Másrészt viszont van az a rész, ahol több szabadságot, több mozgásteret adtunk a tagállamoknak, és van néhány olyan intézkedés, ön például említette példaként az aktív gazda definícióját, de a fiatal gazdák kapcsán is felmerülnek kérdések, például az én hazámban is. Azért azt szeretném megkérdezni, hogy holnap, amikor kiadja a közleményt, akkor kitére majd ebben ezekre az intézkedésekre, vagy milyen intézkedéseket fog bemutatni, és a tagállamok hogyan fognak minket támogatni abban, hogy a 2020 utáni következő kapra vonatkozó javaslat kap kapcsán eh, közelítsünk, vagy közel maradjunk az európai értékekhez, akár a zöldítésről van szó, akár a mezőgazdasági tevékenység javításáról, vagy a fiatal gazdákról. Hiszen a célunk az, hogy innováció barát és progresszív eh, elemek is bekerüljenek a, az agrárpolitikánkba. Hogyan tudunk eh, tehát egyidejűleg Eh, arról is eh, gondoskodni, hogy a tagállamok eh, a társfinanszírozás területén ugyanebbe az irányba haladjanak, és ne legyenek ellentmondások. Sokat beszélünk a zöldítésről, kevesebb növényvédőszer használatról, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a klímaváltozás sokkal gyorsabban halad előre, mint gondoltuk, és ez hat a mezőgazdaságra nem csak délen, hanem éjszakon is, és nagyon komoly problémákkal szembesülünk már. Például egyre korábban kell szüretelni a déli területeken, közben például Nagy-Britanniában vagy Belgiumban egyáltalán fel kell hagyni a szőlőt termesztésével vagy a bor, borászattal. Azt hiszem, hogy figyelembe kell venni azt, hogy az asszály egyre nagyobb problémákat okoz a mezőgazdaságban. Azt is szeretném tudni, hogy milyen típusú intézkedéseket terveznek, hogy ezekre az említett kihívásokra választ lehessen adni. A mezőgazdaságban, tehát hogyan próbálunk az éghajlatváltozás hatásaival megküzdeni, hogyan tudjuk eh, a korábbi klímaváltozáshoz kötető problémákat eh, megoldani. Biztos úr, még heten eh, kértek szót, erre figyelemmel kérem a válaszát. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Aleja Szender asszonynak, amit elmondok, és nem is egyetértek azzal, hogy milyen, hogyan érez a e, kap jövőjével kapcsolatban, rugalmasság, felelősség, ezt hogyan lehet megosztani úgy a tagállamok és az Európai Unió között, hogy ez e, jó legyen. Ugye egy közös e, és elég sikeres agrárpolitikánk van, akár a versenykérdésekre gondoljunk, akár arra, hogy milyen hozzáadott értéket tudunk előállítani határokon túlmutatóan, de nincs egy egyet egyetlen recept, és nem lehet mind a 28 tagállamotnak teljesen egységes struktúrákat kínálni, ezért a tagállamok is felelősek kell, hogy legyenek, és elszámolhatók kell, hogy legyenek, ezért vannak bizonyos indikátorok, amelyekkel mérjük, hogy bizonyos célok teljesülnek-e, és a szakpolitikákat végrehajtják-e. És ugyanakkor a tagállamok bizonyos körülményekhez kell, hogy tudjanak alkalmazkodni hogy a kapot hogyan tudjuk tovább fejleszteni. Hát eh, én egy szerint is biztos vagyok, aki itt eh, javaslatokat tud kidolgozni, de hát a társjogalkotók eh, hozzák meg a döntéseket, azaz a tagállamok és, az, és a tanács, de egyetértek abban, hogy itt valóban sok a probléma, itt a Brexit, más szakpolitikai területen, mint a biztonság, védelem, migráció, ott is nagyon sok a feladat, biztosít biztosítani szeretném önöket, hogy az úgy szeretnénk a közös agrárpolitikát alakítani, hogy ez a legtöbben szeretnék. A közös irányítási területeken is tartozik a fiatal gazdák kérdése. Ugye az örökösödési jog az tagállami kompetencia. Vannak, akik többet szeretnének tenni, hogy hogyan tudjuk a fiatal gazdákat jobban segíteni, hogy jobban részt vegyenek már fiatalabb korban a gazdaságok irányításában, itt vannak különböző EU instrumentumok, pénzügyi eszközök is. Ugyan olyan időszakokat érünk, amikor a tőkeköltség magas, és a fiatal gazdák számára szükséges lenne egy olyan pénzügyi terméket biztosítani, milyen lehetővé teszi, hogyha örökölnek gazdaságot vagy földet, akkor annak a vezetését át tudják venni. Zöldítés a zöldítéssel kapcsolatos gyakorlat, és ahogyan végrehajtják a e, zöldítés, tehát egy nagyon komplex, e, összetett e, dolog, számos aggály merül fel, az alkalmazás területén, ahol a jogszabály azt követeli meg, hogy a terület 5%-a legyen ökológiai fókusz terület, de a gazdák 14%-ot szerettek volna. Tehát igazából a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tudnak tenni, hiszen ők ennél többre is képesek lettek volna, ennél többet kértek volna, eh, hogy így a zugaroltatással, a, a állandó gyertőte kapcsolatos kötelezettségekkel, diversifikáció, stb. Ezeket a feladatoknak eleget tudnak tenni. És ugye a szántóföld 77%-ára vonatkozik a vetésforgó, vagy a diversifikálás kérdése. A szántóföldek 14 százalékát deklarálták ökológiai fókusz területé. Az állandó gyepsz területet illeti, ez a teljes mezőgazdasági művelte terület 29 százaléka, és a területeknek mint egy, egy ötöde olyan érzékeny terület, amelyet különösen védeni kell a irányítási szabályokkal is. Spanyolországban, Portugáliában sok, az, sok volt az árvíz illetve az asszály, a balti országokban árvizek, tehát az éghajlatváltozás, ugye, amire, amit felvetettek, már érezzük a hatásait, és olyan intézkedésekre van szükség, ami nagyobb hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a tagállamokban. A vidékfejlesztési programunk lehetővé teszik az előleg fizetést, vagy az újraprogramozást, amikor ilyen természeti katasztrófa következik be, és ezek 2017-ben jól működtek, de vannak más az éghajlattal összefüggő fellépések, amelyek kapcsán el kell ismernünk, hogy igenis az éghajlat egy nagyon fontos tényező a jövő szempontjából, és a 2018-as tervekben ennek tükröződnie kell. Frau Kollegin Labajova. Köszönöm szépen, Zábájova asszony, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos úrnak, és először is szeretnék köszönetet mondani az eh, a biztos úrnak és munkatársainak, nagyon jó eh, válaszokat kaptunk. Eh, köszönjük, hogy, köszönjük, hogy minden kérdésünket megválaszolták. Kiváló volt ez a gyakorlat. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban tegnap eh, föltettem ugyanezt a kérdést Tyson biztos asszonynak, és azt hallottam, hogy a tagállamok nagyon keveset tudnak az egyszerűsített költségelem elszámolási rendszerről. Összességében én nagyon örülök az egyszerűsítési eredményeknek és az egyszerűsített elszámolásnak. És tudjuk, hogy ez csökkenti az administratív terhet és a hiba határt is, mindezt figyelembe véve. Miért kell az egyszerűsített költségelszámolást külön ösztönözni? A 1307 per 2017-es rendelet a kisgazdának is lehetővé teszik az egyszerűsített elszámolásból van való részvételt, de egyes gazdák úgy döntöttek, hogy ebből kiszállnak. Kérdezem, hogy a tagállamok, legalábbis egyesek, miért nem akarják használni ezt az elszámolási rendszert? Az Európai Bizottság mennyire sikeres az egyszerűsített elszámolás eh, támogatásában, hiszen ez mind az adminisztratív terheket, mind az el, a hibahatárt csökkenti. A POST 2020 MFF-ben jobban ösztönzi -e majd a bizottság, áttér erre, és hogyan tervezi ezt megtenni? Hogyan kívánja a valódi egyszerűsítést elérni? És emellett az sem zavarna, hogyha a holnapi e, nyilatkozatba is egy kicsit belemenne, hogyha a kedvenc költségvetési ellenőrzési bizottságával ezt nem osztja meg, akkor kivel fogja megosztani? Egy kicsit e, pontosabb információt szeretnék erről hallani. Tessék, e, e biztos úr, miután már az el, a kolléganő is föltette önnek ezt a kérdést, várjuk a választ. Köszönöm, Zabajova asszony, ami az egyszerűsített elszámolást illeti. Én ezt támogatom, ugyanúgy, mint ahogy ön is. Bizonyos változásokat értünk el az omnibusban, hogy a tagállamoknak lehetővé tegyük ezeket az opciókat, bizonyos akadályokat azonosítottunk és kivettük az omnibus keretében. A kalkulációs módszer e, e, is módosításra került, és ez a többi e, alapnak megfelelő módon, vagy hozzáigazított módon igénybe vehető. A DG Régió, illetve Tyson asszony DG-je és bizottsági tárcája is ezen dolgozik, hogy közös szabályokat dolgozzunk ki. A KAP nyilatkozattal kapcsolatban nem tudok több eh, információt adni. Egy kis időre van még ezzel kapcsolatban szükségem. Eh, nyilván jövőre feltetik majd ezt a kérdést, hogy mi mindent teszek annak érdekében, hogy elérjük az ott ígérteket. Köszönöm szépen. Flanagan képviselő. Köszönöm szépen. Ami a hiba határokat eh, illeti, nem tudom eléggé eh, gyakran hangsúlyozni, ezek hibák. Eh, egyesek csalásnak tekintik ezt, de ezek hibák, hibák és tévedni emberi dolog egyes programok annyira komplexek, hogy nem tudom, hogy ezeket emberi elővel le lehet egyáltalán győzni, ezt a komplexitást. Úgy tűnik, hogy az egyes pillér prioritást jelent, ami az egyszerűsítést illeti. A kevésbé jó módú gazdák a második pillérben azonban nem kapják meg ugyanazt a támogatást. Sokan jönnek hozzánk, újra és újra ugyanazokat a kérdéseket teszik fel azzal kapcsolatban, hogy a hibásnak tekintik az elszámolásokat, de ez csak az összetettségből adódik. probléma az, hogy mire a gazdához elérkezett a magyarázat azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik az elszámolás vagy a program, addigra már megváltozik a szabályozás. És erre a bizottság gyakran azt mondja, hogy ez a tagállamokon múlik. Úgy tűnik, hogy ez rendszer szintű probléma. A gazdák szeretnének bennmaradni a programban, de szinte lehetetlennek tűnik. Egy konkrét eh, személy, egy gazda, eh, azt eh, kérdezte tőle a bizottság, hogy miért nem egyeztet egy tanácsadóval, és ez a személy azt mondta, hogy hát igen, én eddig tanácsadóként dolgoztam, és én se értem a szabályozást. Tehát azért vannak ezek a hibák, mert annyira összetett a rendszer, és bonyolult, és ezt meg kell változtatni és valaki, aki teljesen más politikai frakcióban van, az spektrum másik oldalon, Zeller úr folyamatosan próbálja megváltoztatni a rendszert, amikor is a pénz 80%-a a gazdák 20%-ához jut. Zeller úr, én mondanék valamit, önt kommunistának tekintenék Írországban, ezt nem most találom ki, a legutóbbi tárgyaláson, amit a kappal kapcsolatban elmondott John Bryan a legnagyobb szervezet azt mondta, a konvergencia, a flattening és a degresszivitás gondolatai kommunista gondolatok, mondta ez a személy. Ez a személy, aki ez a, ez a személy úgy tűnik, hogy ő lesz az én parlamentemben e, a, e, az, akit a leginkább támogatnak abban, hogy Hogan biztos úr utódja legyen a bizottsági székben, és e, ennek megvan az oka, de közben ő kommunistának tekintette ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen, mondja a biztos, hát ezt Szeller úrnakra hagyom, hogy eldöntse a kérdést, hogy kommunistának tekinti -e magát, vagy nem. Ami a, a csalást illeti, nyilván a csalás az más, mint a hiba. Amikor a hibákról beszélünk, ez, ez hiba, nem pedig szándékos csalás a közös mezőgazdasági eh, politikában egy nagyon szolíd, eh, megrengethetetlen ellenőrzési rendszer van. Az OLAF eh, jelentése szerint is a kap finanszírozásban nagyon kevés a csalás. Az elmúlt öt évben 0,11%-ot teszi ki, tehát az összes kifizetett mezőgazdasági támogatás 0,11%-át, és az európai mezőgazdasági irányítási alapnak pedig 0,03%-át teszik ki a csalás sok, tehát ez egy nagyon jó eredmény, Megosztott igazgatás van az Európai Bizottság és a tagállamok között a végrehajtásban, és az egyszerűsítést valóban be kell vezetni a gazdáknak juttatott pénzek, illetve a vidékfejlesztési pénzekkel kapcsolatban az első pillér és a gazdák által tapasztalt frusztráció után számos változást vezettünk be az egyszerűsítésben az elmúlt két évben. Most egy előzetes ellenőrzésen futtatjuk végig a kifizetéseket előzetesen, és ezzel nagyon sok hibát el lehet kerülni, ami nagyon frusztráló lehet a gazdák számára. Egy kis hiba határ átlépése, 3% átlépésével el lehet veszíteni az összes támogatást. Aztán emel, és ez nagyon frusztráló a gazdáknak, emellett egy sárgalap rendszert is bevezettünk, a tagállamok az adminisztratív kifizetések és büntetések arányos részét szabjuk rájuk bizonyos hibák elérésekor. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen józan megközelítésről van szó. A rendszer az adófizetők pénzét kell, hogy, hogy vigye, és ott nyilván a hibák és a csalás között különbséget kell tenni. Ezek a hibák tehát valóban természetükből adódóan hibák, nem pedig csalások. Esúz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány megjegyzésem a biztos úrhoz. Sok szeretettel köszöntöm. Ami a 2,5%-os hibahatárt illeti, ez kiváló, tudva azt, hogy honnan indultunk. A másik pedig, tudva ezeket a greening elemek bevezetését körülvevő nehézségeket, homályos problémákat, illetve az egyéb problémákat figyelembe véve azt gondolom, hogy ez kiváló eredmény. Örülök, hogy a biztos úr részt vesz ebben a gyakorlatban, hiszen ez jó irányba mutató rendszer. Nyilván ön ismeri az egyszerűsítéssel kapcsolatos véleményemet, minél több egyszerűsítés, annál jobb. Persze lesznek új kihívások a rendszer előtt, függetlenül a Brexit-től, még akkor sem nem lenne Brexit. Egy dolog világos, az ipar finanszírozása a teljes kap arányában csökkenni fog megnézve a jövőbeni e, célkitűzéseket, a hozzáadott értéket, stb. E, jobban e, kell koncentrálnunk a teljesítményre. És egy példát is említenék, az egyik folyamatos kérdés a mezőgazdaságban az az, hogy különbséget tegyünk az élelmiszer és a, a föld megművelésében érdekelt felek, és a föld tulajdonosai és az eszközkezelők érdekei között. Én évekig dolgoztam a mezőgazdaságban, és ez egy folyamatos kérdés volt, egyre több országot A, a, A, nem mindig áll egymással szoros viszonyban a föld tulajdon értéke, illetve a föld által adott profit vagy, vagy, vagy hozam értéke. Válasz. és úrnak azt mondhatom, hogy mindennel egyetértek, amit mondott. Nyilván ennél egy kicsit részletesebb választ vár. Valóban meglepő, hogy a greening hiba határ annyira alacsony, amennyi. Minden új rendszer, amit bevezetünk, és amit bonyolultnak tekintenek a gazdák és a tisztviselők is, e, e, mégis ennek ellenére ilyen alacsony hibatár határa működünk, ez ennek e, az az eredménye, hogy ered, gratulálnunk kell azoknak, akik részt vettek a e, folyamatban, megfelelő irányítást adtak az intézkedés végrehajtásával kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen e, csatlakozom önhöz, és én is gratulálok a munkatársaknak, az agri e, kollégáknak a végrehajtáshoz. De persze ez, ehhez sok idő kellett a végrehajtáshoz, de ez megtérülik, megtérül. a, a szankció és, és eh, szabályalapú megközelítéstől elmozdulunk a teljesítmény alapú megközelítésig. Itt ezen a területen még több feladatunk van. Támogattunk kell valóban a gyakorló gazdát, aki hajnalban kell, és dacol az időjárással, és minden körülménnyel, hogy élelmiszert állítson elő. Köszönöm szépen, elnök. A mezőgazdaság az, ami az intézményben a, a, olyan, mint a katolikus egyház, önnek hatalmas tapasztalata van, hatalmas ismeretanyaga, ha önnek ez nem sikerül, akkor senkinek. Szalafranka úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a, a jelenlétét. A közös mezőgazdasági politika olyan terület, amely valóban siker eh, sztorinak számít az Európai Unióban. A cél az volt, hogy a gazdák élhessenek a munkájukból, és az Európai Unió eh, piaca megfelelő, minőségileg mm, megfelelő élelmiszert eh, állítson rendelkezésre. Tehát elengedhetetlen területről van szó. De ez nagy, nagyban megváltozott eh, ez a terület, és eh, meg kell reformálni, ez eh, szükséges. Celler úr világosan és nagyon jól fogalmazott, a 40 százalék az Európai Unió költségvetésének 40 százalékát teszi ki a mezőgazdaság, a hiba határ csökkent, hatékonyan dolgozunk, tehát jó úton vagyunk a célok elérése felé. Biztos úr, a fiatal gazdák helyzete azonban problémás. Itt igyekszünk az ő számukra is eszközöket rendelkezésre állítani, de nem vagyok benne biztos, hogy ezzel elérjük a célt. Azt mondta, hogy a a gazdaságok öröklésével kapcsolatos helyzet a tagállamok kompetenciájába tartozik, de vannak-e itt konkrét számok? Mennyi fiatal gazdáról van szó, hányan vannak az Európai Unió aktív munkavállalói arányában, és tehát milyen nagy az arányuk a fiatal gazdáknak. Illetve a mezőgazdaság aránya az Európai Unió GDP-jében. És aztán a Celler úr által elmondottakhoz reagálva a számvevőszék által megállapított hibák, az ökológiai fókuszterületek, a kifizető helyek, nem adtak megfelelő megbízható információkat az adott területekről, amelyek a közvetlen kifizetésből e, támogathatóak, illetve a nem támogatható területekről, illetve azok a hibák és megemlítések kell, hogy kerüljenek, amelyeket arra lehet visszavezetni, hogy nem adtak megfelelő információt az üzemen belüli viszonyokról. Ez egy nagyon fontos információ lenne. A számvevőszék azt ajánlotta, hogy itt a hiba határ számítását még egyszer vizsgálják felül. Biztos úr, nagyon örülök, hogy a számvevőszék ajánlásait komolyan veszik, és ez, veszi, és ezeket a e, problémákat e, megvizsgálja. Még egy utolsó kérdésem lenne, biztos úr, ami arra vonatkozik, hogy az Európai Unió a megváltozott globális helyzetben új mezőgazdasági politikával kell, hogy politikát kell, hogy megvalósítson, főleg az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyában. A kereskedelem politikában pozitív mérlege van az Európai Uniónak, mind a kereskedelem mérlegben, mind pedig az szolgáltatások, áruforgalom és a mezőgazdasági termékek esetében. És azt gondolom, biztos úr, nem szabadna félni a szabad kereskedelmi egyezményektől, és egyensúlyt kell találni a mi projektünket, meg a mi um, életünket meghatározó alapelvek, illetve a szabályok be, uh, a kap által ránk um, meghatározott szabályok betartása között. Én azt gondolom, hogy a kap reformjával összefüggésben gondolkodtak-e olyan intézkedéseken is, amelyek ezen egyezmények esetleges negatív hatását megállapítják vagy csillapítják. Köszönöm. Thank you, Mr. Sarafrank. Köszönöm szépen, Franka úr. Az új fiatal gazdákkal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy az aggájait osztom, sokkal több fiatalabb gazdát kellene elérnünk, hiszen a 6%-át teszi ki az agráriumban azoknak a száma, akik a társadalomban elnézést, akik az agráriumban foglalkoztatottak. Bevezetésre került ugye a fiatal gazdáknak a támogatása, amelynek pont az volt a célja, hogy ezeket a csoportokat is megcélozzuk. Az omnibus rendeleten belül is voltak módosítások, amelyel még nagyobb arányban igyekeztünk őket elérni. 280 ezeret sikerült most már olyan helyzetbe hozni, hogy kvalifikálják magukat a támogatásra. 3 milliárd eurót tesz ki egyébként összesen a támogatás. 177 ezeret sikerült a fiatal gazdák közül elérni a, a vidékfejlesztési kereten belül 2014-20-as időszakban, és nyilván itt az oktatásra, az együttműködésre is nagy hangsúlyt kell fektettünk. Tehát ezek olyan intézkedések, amelyeket elindítottunk. Az, hogy ezeknek az eredményessége, hatékonysága mekkora, Eh, ez nagy mértékben múlik azon is, hogy a tagállamoknak milyen adózási rendszere van, ott van-e eh, módosítás, kedvezmények, nagyobb mobilitás biztosítása, és így tovább. Úgyhogy nyilván eh, az, hogy még több fiatal vállaljon munkát az agráriumban, ez nagyon sok tényezőn múlik. Ökológiai fókuszterületek. A jogalkotásban 2014-ben ugye egy 5%-os célkitűzést fogalmaztunk meg, de igazából a szántóföldnek a 14%-át érintik a greening intézkedések. Az, hogy ennek mi a hatása, ezt nem látjuk még pontosan, nem tudtuk felmérni, de azt látjuk, hogy a gazdák azért tulajdonképpen a megfelelő válaszokat adják és reagálnak ezekre a változtatásokra. Nyilván nem csak arról van szó, hogy egy területet egyszerűen definiálni kell ökológiai fókuszterületnek, hanem ezzel kapcsolatban rengeteg olyan tevékenység és feladat is felmerül, amelyre vállalkoznak a gazdák, hogyha pénzügyi támogatást kapnak. De persze többet is kell tenni, közjavak. Ezek mindenki számára fontosak, és a gazdák is nagy részt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a terület sikeres legyen. A kereskedelmi politikát illetően azt kell mondanom, hogy a akár Vietnámmal vagy Japánnal megkötött kereskedelmi megállapítást is említhetném, Szingapurt, és ide sorolom, amelyet a parlament is támogatott, a tagállamok is, aztán itt van Kanada is. És várjuk, hogy Mexikóval és a Mercosurral is lezárjuk ezeket a tárgyalásokat. De ahogyan ön is mondta, tényleg egyensúlyra kell törekedni a köze abban, hogy az EU-s polgárok és minden ágazat számára előnyöket kovácsoljunk ki, és például a Mercosur kapcsán is, a másik oldalon is meglegyen a, a jó érzés. A gazdaság is azt várja, hogy akár mondjuk a konkrétan Spanyolországot veszük, akkor Spanyolország is jól járjon egy-egy ilyen megállapodással. Az, hogy negatív hatása is lehetnek ilyen megállapodásnak, hát az agrárium kapcsán ezt nem vizsgáltuk még, de nyilván minden kereskedelmi megállapodásban az egyensúly lenne a lényeg. Azt gondolom, hogy ezek kapcsán, főleg a Japánt vesszük, akkor pozitívak az eredmények, van egy kis nyomás most a Mercosurral kapcsolatban, szerények az elvárásaink a Mercosurral kapcsolatban, hiszen ismerjük, hogy milyen országokkal kell ott leülnünk tárgyalni. E, és aztán a globalizációs alap e, sem elfelejtendő, hiszen ennek keretében e, tudunk előrébb jutni. Szavával képviselő kap szót, és Szikerszki urat is szeretném köszönteni körünkben. Köszönöm szépen, köszönöm, biztos úr, Hogan úr, Celler úr. Nagyon érdekes ez a vita, és nem azt várom, hogy pontos választ kapjak, de ami tényleg foglalkoztat, az az, hogy ha helyesek az információim az a kapcsolatban, amit holnap várhatunk, illetve hát amit hallottam a mai vita során öntől, Hogan úr. A következő kapban lesz egy elmozdulás a nagyobb rugalmasság felé, különös tekintettel arra, hogy a tagállamok hogyan hajthatják végre az egyes rendszereket, és nagyobb hangsúly kerül a greeningre. Tudjuk, hogy egyes tagállamokban az a szó, hogy Bra- Brüsszel tulajdonképpen olyan, mint hogy a Bibliát olvassák, miközben az várható, hogy még több lesz a bürokrácia, mint amekkora már most. Úgyhogy igazából az foglalkoztat, és tudom, hogy egy harmadik elemet teszek hozzá azzal, hogyha azt mondom, hogy egyszerűsítés, és mindig erről beszélünk, várjuk is, hogy majd történik ezzel kapcsolatban valami, de még több dolognak kéne történnie. Valóban az önvezetése alatt az elmúlt években nagyon sok előrelépés történt, de mi fog történni, és ez a konkrét kérdésem, és ezt szeretném hallani öntől, mi fog történni a 2020-as időszakot követően, hogy a tagállamok tényleg nagyobb rugalmasságot kapnak, akkor lesz egy ö, olyan pont, ahol tényleg szükség van egy közös agrárpolitikára Európában. Attól tartok, hogy egy elég konfúz helyzet fog kialakulni 2020 után, mert egyes tagállamokban, hogyha tényleg nagyobb lesz a rugalmasság, ami önmagában remek, és személy szerint azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű ötlet, nagyon jó elképzelés, de a bizottság akkor a jövőben hogyan fogja biztosítani azt, hogy a politika összefelé tart, hiszen ez az egyik dolog. A másik oldalon viszont eh, hogy tudja biztosítani azt, hogy ne legyen még átfogóbb, még komplexebb rendszer, amit majd a tagállamok alkalmaznak, ami tulajdonképpen azt eredményezné, hogy eh, újabb szintjére lépnek a eh, újabb szintre léphetnek a tagállamok. Nem tudom, hogy érti-e, hogy mit is szeretnék majd én itt kitalálni és hallani öntől. I, I can, uh, igen, igen, értem, hogy, hogy mire lenne kíváncsi. Úgyhogy nyilván azt tudom erre mondani, hogy mindenki azt mondja, hogy túlságosan komplikált, túlságosan összetett a politika, a gazda, a tagállam, az Európai Parlament tagjai is egyaránt ezt mondják. És hát mit kell tennünk ez ügyben? Hát helyesen mondta ön, hogy egy közös európai politikára van szükség, közös célkitűzésekkel, ami nem fog versenytorzításhoz vezetni, ami a belső piacot mint olyat figyelembe veszi. Tehát közös célkitűzéseket kell rögzíteni, amelyeket közösen kell EU-s szinten elérni. Ez, ez így fog maradni. Hogyha nagyobb rugalmasságot keresnek a tagállamok, és ez azt jelenti, hogy az Európai Uniótól jóváhagyást várnak ezekre a rugalmassági elemekre vonatkozóan, például a 2020-as implementációs fázisnak a tervezési időszakát illetően, programokra utalok itt elsősorban, akkor a szabályok, amelyek most jelen pillanatban érvényben vannak, néha egyébként duplikálódnak, tehát egyszerűen párhuzamosan futnak. Miközben igazából egy szabályrendszerre lenne szükség, nem kettőre. Úgyhogy nagyon sok esetben ugye egyszerű programoknál is ez a helyzet, és fel kell mérnünk, hogy mi a praktikábilisabb. Akár új technológiákat is bevonva a, az ellenőrzésekre. A jövőben nem is lesz szükség ennyi humán erőforrásra, rengeteg az innováció, a technológia segítségével nagyon sok ellenőrzést el tudunk végezni a programok vonatkozásában, a rendszerek vonatkozásában, és ettől is egyszerűsödne a helyzet. Úgyhogy biztosíthatom a felől, hogy továbbra is az lesz a politika, hogy lesz egy EU-s dimenzió, egy közös agrárpolitika vonatkozásában, de ennek a végrehajtása, abban a tekintetben, hogy a munkákat megosztjuk a tagállamokkal, ezt még elemezni kell, és úgy kell egyszerűsíteni, hogy ez a gazdák érdekét és a tagállamok érdekét szolgálja. Tehát egy újfajta teljesítménymodellt kell kidolgozni. Én ezen vagyok. Kollégi Szikjelszki. Szikjelszki kollega, parancsoljon. Nos, nem akarom rabolni az idejét, hiszen az Agri közbizottságban sokszor találkoztunk már a biztos úrral. Ugyanakkor szeretném öntől megkérdezni, hogy a fiatal gazdákkal kapcsolatos témakört hogy ítéli meg. Ugye a fiatal gazdák száma talán azok jövedelmétől is függ, az agráriumban elérhető életszínvonaltól, a jövedelemtől függ, a stabilitás hiányától, az igazán nehéz hozzáféréstől, a földekhez való hozzáféréstől. Úgyhogy a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy hol tartanánk, hogyha nem lenne közös agrárpolitika? Ebben a kontextusban azt kell mondanunk, hogy a fiatal gazdák hosszabb távú stratégiát igényelnek. Hosszabb távú stratégiára van szükségük. A KAP reformjával kapcsolatos reformokat ugye elővezette 2020 utáni időszakra vonatkozóan. Talán ezt a stratégiát is meg kellene hosszabbítani, ki kellene terjeszteni és 2040-ig, vagy akár 50-ig szóló rendelkezéseket is rögzíteni kellene. Hiszen az extern, a külső feltételeknek óriási hatása van az európai mezőgazdaságra. Ezek talán fontosabbak, mint a saját közös agrárpolitikánk. És ez érthető is, hiszen itt versenyképességről van szó elsősorban. Lehet, hogy kevesebbet termelünk, termesztünk kisebb vállalkozásokban, mint a konkurenseink a világ színpadán, és ezért is mások a folyamataink. A versenyképesség máshol fontosabb, nyilván a minőség is, különös tekintettel a mezőgazdasági termékekre, és nagyon sokféle intézkedés kerül foganatosításra. Vannak bilaterális szerződések, a bizottságnak is megvannak a saját javaslatai, és az agrárpolitika globális szinten is egységesítése kerül, ami szükségszerű. Egy másik probléma. A földterületek koncentrációja, egyáltalán a földterületekre való kiutás, hozzáférés, ez a nagyon nagy problémája a fiatal gazdáknak. A mezőgazdasági terület nagyon sokszor spekuláció tárgyává válik, nagyon sok tőkét fektetnek be a mezőgazdasági területekbe. Éppen ezért van szükség arra, hogy mélyebben elemezzék ezt a területet. Utolsó kérdésem. A biztonsági probléma az egyszerűsítés és az igazgatás kérdése. Persze én támogatom az egyszerűsítést, ugyanakkor azt gondolom, hogy a standardeket is be kell tartani. Az alapelveket itt is le kell fektetni, és érvényre kell juttatni. Ha minden jól megy, akkor ez rendben is van, de hogyha betegségek ütik fel a fejüket, fertőzések, akkor mit teszünk? Általában azt kérdezzük, hogy hol az igazgatás? hol a menedzsment. És az adófizető is ugyanazokat a kérdéseket, ugyan ezeket a kérdéseket teszi föl. Ő is azt akarja tudni, amit itt a vitában is megfogalmaztunk már, hogy mire kerülnek elköltésre a pénzek, mire fordítódnak. Ezt is nagyon részletesen nyomon kell követni. A gazdák 98%-a a pénzeszközöket helyesen használja föl, de minden csoportban vannak természetesen olyanok is, akik esetleg problémát okoznak. Biztos úr, igen, az adófezet elsősorban arra is kíváncsi, hogy a fiatal gazdáknak a problémáját miért csak több pénzzel tudjuk megoldani, miközben a számvevőszék azt mutatja, azt mondta, hogy nem volt még olyan program, amely annyira kevésbé volna hatékony, mint, mint ez a támogató program. Ezt csak frissítésként teszem hozzá, mint saját gondolatomat. Elnök asszony, akkor azt gondol, jól értem, hogy azt mondja, hogy a fiatal gazdákat támogató program nem hatékony? Hát nem lehet kimondani, hogy ez nem lenne annyira hatékony, mint amennyire vártuk volna, a számok magukért beszélnek. 6%-a a fiatal gazdáknak 40 év alatti. Hát igen, ilyen tekintetben igaza van, de ezt, ezeket a programokat a hatékonyság szempontjából kell persze elemeznünk, és akkor tudunk tovább lépni, hiszen ugye a mögöttes cél az az, hogy még több fiatal kezdjen el tevékenyni a mezőgazdaságban és ez egy fontos lépés. Az adózás szempontjából persze egyszerűbb a tagállamoknak és a régióknak kiigazítani az adózási politikai lépéseiket azzal, annak érdekében, hogy gazdákat, fiatal gazdákat mobilizáljanak és mozdítsanak el az agrárium felé. Úgyhogy aggája tölt el bennünket, hogy talán nem olyan hatékony ez a program, és ezt a 2020-as időszakot követő reformnak az összefüggésében is meg kell vizsgálnunk. A standardekre is utalást tett itt valaki, és ez valóban a kereskedelmi megállapodásaink keretében nagyon fontos EU-s szinten. Mi EU-ként az intézkedéseinkkel a száj és körömfájás kapcsán is még sorolhatnám, különböző olyan intézkedéseket foganatosítottunk, amelyel az elvárt követelményeknek a betartását biztosítani kívántuk. A földrajzi eredet megjelöléseket is említhetnénk, tehát a, a minőséget kívántuk biztosítani és a fogyasztók felé az EU-ban és globális szinten is fontos közvetítenünk, hogy honnan érkezik, hogyan került előállításra egyes, az egyes termékek sora, nyilván a fenntarthatóság jegyében. Az élelmiszer feldolgozás is egy nagyon lényeges terület, ezt majd a következő kapreformja során is nyomban kell kísérnünk és egyfajta paradigmaváltásra is szükség van, azt gondolom, a e tekintetben. Tehát ezt mindenképpen ö, holnap is napirendre tűzünk. A válságmenedzsmenttel kapcsolatban, ugye különböző betegségek kezelése kapcsán is felmerült itt kérdésként, hogy kívánunk eljárni a jövőben. Hát ez az MFF tárgyalások kapcsán is fel fog merülni. Nyilván nagyon sok ágazatot fog érinteni ez a kérdéskör, és még említhetném a különböző éghajlatváltozás kapcsán felmerülő problémákat. És nagyon lényeges, hogy ha már erdőtüzek, áravizek felmerülnek, akkor legyünk szolidárisak egymással a tagállamokon belül, a regionális politikában, az agrárpolitikában egyaránt tagállami szinten. A 2050-es vízió tekintve igaza van az elnök úrnak, de ugye gazdasági, szociális és környezetvédelmi összefüggésben kezeljük az egyes kérdéseket. Gazdasági szempontból szerintem sikeresek vagyunk, mert a az azt gondolom, hogy nagyon jók a mérlegek, Portugália eset ismerem a legjobban, de Görögországot is említhetném, ahol az export növekedés a vidéki területeken óriási fejlődést indított el, több a foglalkoztatás, és a, a munkahelyeknek az egy harmada tulajdonképpen 2014-től kezdődően a turizmusból származik, illetve a hagyományos mezőgazdálkodásból. Úgyhogy ez egy fontos mezőgazdasági osztalékként is értelmezhető, és gazdasági és szociális hatásai is vannak. Úgyhogy ez a 2050-es vízió szerintem a fenntarthatóságba integrálható elképzelés, és hát nyilván ez az a terület, ahol tényleg sokkal aktívabbak kell, hogy legyünk majd, mint a múltban. Magasabb szintű, tehát ambíciózusabb elképzelésekre és lépésekre van szükség. Köszönöm szépen. Sajnos én is egy kis időt saját magam számára is igénybe veszek. Szeretném bejelenteni, hogy holnap a közleményben jelentse be, hogy a ellenőrzéseket áthelyezik a tagállami szintre, és hogyha az ellenőrzéseket nem végezné tovább a bizottság, akkor a mi szakbizottságunk számára ez azt jelenteni, hogy nagyon hamarra majd önnel akarunk tárgyalni. Mert szerintünk a korrekció egy nagyon fontos feladat a főigazgatóságon, és egyáltalán eh, ez jelentős mértékben javította a helyzetet az agrárium területén, legalábbis a közvetlen kifizetések területén. Most azt mondom, hogyha ezt mindezt a, ezt a bizottság a tagállamokra bízza, a tagállamok eh, a és végül senki nem fog ellenőrizni. Ez pedig, ugye mi az adófizetőket képviseljük, az adófizetők kárára történik. Ezzel nem, hogy csak nem értünk egyet, hanem késztetést fogunk érezni, hogy megszervezzük az ellenállást ezzel szemben. Ezt előre bocsátva lenne még néhány kérdésem részletekre vonatkozóan. A 2016-os vidékfejlesztésre vonatkozó jelentés, tevékenységi jelentés a kérdésem tárgya. Politikailag hogyan ítéli meg az e ezi az a, a csúcs alap, amit ön nagyon sikeresnek tart, a stratégiai beruházási alap, hozott-e magával kezelési nehézségeket is, tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy ön szerint sikeres ez az új alap, vagy sem. A második kérdésem a vidékfejlesztési alapra vonatkozik. A számok, például Svédország esetében 14% a hiba arány, Franciaországban 10,8%, Csehországban 11%, Szlovákiában 7,6%-os a hiba arány. Cselekvési terveket kell készíteni, tudjuk persze, de itt ezek tartós problémák ezen a területen. Talán válaszolatna arra is, hogy ezen konkrét országok esetében mi okozza ezt a magas hibarányt. És hogyha már országoknál tartunk, én elmondtam, hogy a magyar tanúsítási akkreditációs hivatal az egyetlen, amely nem készített nyilatkozatot, tehát nem verifikálták, nem hagyták jóvá a kifizető ügynökséget. 2018 hát, februárig ígérik, hogy ez majd meg fog történni. Ön szerint ez a hosszú késedelem, ez, ez valami jó dolog-e, vagy mit lehetne tenni, hogy felgyorsítsák ezt az eljárást? Én személyesen támogatom azt, amit tesznek a csehországi összeférhetetlenség kapcsán, egy parlamenti képviselőről van szó, többször és éveken keresztül felhívtuk erre a figyelmet. Nagyon fontos, hogy végre most már történjen is valami. Van egy terület, amivel eddig igazából nem foglalkoztunk, mert annyira sokrétű, ezek a piaci intézkedések. Részben itt szélsőségesen magasak a hiba arányok. Franciaországban majdnem 10% a gyümölcs, Ausztriánál a bor esetében 10%, iskolatej 5,6% Romániában, stb. Itt nagyon sok volt a változás. És mi a terve? A cselekvési terveken túlmenően ezen a területen hogyan próbálják elérni, hogy javuljon a helyzet? És még egy kérdés. Mi Költségvetési Ellenőrzési Bizottságként kicsit szenvedünk attól, hogy a szakmai ellenőrzések esetében, például a cross compliance esetén mindent mindennel kapcsolatban azt mondjuk, hogy minden csak a pénzügyi ellenőrzésre korlátozódik. Ez, ez nem igaz. Tehát az ellenőrzések megosztásában mennyi a pénzügyi ellenőrzés aránya, és mekkora a szakmai ellenőrzés aránya. Például a cross-compliance, a kölcsönös megfelelés, ugye mit sok mindent intenzíven kell ellenőrizni, de a kedvezményezetteknek kevesebb, mint 3%-át, 2,79%-ot ellenőriztek, tehát 91%-ot eh, nem ellenőriztek ott eh, helyben. A ugye 100 igazgatási ellenőrzésre sokszor hajik az, hogy igen, hát a mezőgazdaságban nincsen ennyi ellenőrzés, de fel kell hívni a kedvezményezetek és a közvélemény figyelmét arra, hogy ilyen kevés az ellenőrzés. Tehát, tehát helyben a tagállamokban 97%-ot egyáltalán nem ellenőriznek. És még egyszer csak azt megismételni, hogy semmi ellenőrzés nincs 97% esetében. Természetesen az ellenőrzések kapcsán e, olyan nagy a védekezés, hogy végül is e, csak e, az ellenőrzések megszüntetése maradna hátra. Olvastam az interjút a Brexit Írország kapcsán múlt héten, ez egy érdekes um, interjú volt. Megítélése szerint um, a Brexit um, milyen hatást gyakorol majd az ír mezőgazdaságra? Itt ugye tekintetbe kell venni a különleges helyzetet Észak-Írország uh, kapcsán. Uh, nagyon érdekes lenne, hogyha erről mondana nekünk valamit. És még egy kérdést szeretnék érinteni. Ez már régóta nyomaszt, megfekszi a májamat. Az agrár területen az Agri Szakbizottságban sokan ülnek, volt mezőgazdasági miniszterek, stb. Sokat beszélünk az összeférhetetlenségekről. A főigazgatóság hogy kezeli azt, hogy az érintetek a partnerei kapcsán nagyon sokszor merül fel az összeférhetetlenség? Nem engedhetjük meg, hogy ezen a területen azok alkotják meg a szabályokat, akik azután közvetlenül profitálnak ezekből a szabályokból. Hogyan lehet ugye összeférhetetlenséget megakadályozni, megelőzni? Erre szeretnék rákérdezni, ön ezt hogy kívánja megvalósítani? Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Biztosítottam önt, hogy továbbra is eh, az adó fizetők pénzét eh, mindenki módon meg akarjuk eh, védeni megbízhatóan és az a rendszer, amit erre a célra alkalmazunk, ez biztosítja azt is, hogy egyeztetések zajlanak, a hibarány a legalacsonyabb, amit valaha, valaha is elértünk, és továbbra is ugyanezt a munkát fogjuk végezni. A vidékfejlesztés területén tovább fog csökkenni a hibarány. Ez egy célzott intézkedés és hát egy elég komplex szakpolitika a vidékfejlesztés, társfinanszírozásban működik. Persze értjük, hogy itt is szükség van javításra, de az egyszerűsítés nyilván tovább segíthetne a arány csökkentésében, és az egyszerűsített költségelszámolási opció is eh, ehhez hozzájárulhat a DJ régióval, és eh, eh, tárgyalunk, hogy inkább közös szabályokat tudjunk kidolgozni a cselekvési tervek és az egyszerűsítés azonban megvannak. Hát lehet, hogy ez nem elég ahhoz, hogy tovább 2% alá csökkentsük a, a hibarányt, de a drasztikusan csökkent ez az ellenőrzéseknek hatására is. Persze szeretnénk, hogyha a vidékfejlesztés területén a, megteremtsük az egyensúlyt a programok és a projektek száma, illetve a hibarány között. Nyilván, ha nő a program száma, akkor esetleg nő a hibarány is. A megfigyeléseinket jól tükrözi a számbevőszék által készített jelentés. Konkrétan néhány országot megemlített. Itt van például Magyarország, 2016-ban a Magyarország menedzsment nyilatkozatot még nem hagyták jóvá az EMBA kapcsán. Ez 2018. februárjában történik majd meg az éves tanúsítási nyilatkozat kapcsán. Viszont a vidék fejlesztéssel kapcsolatos vége, végső éves beszámolónak a jóváhagyására is csak ezután kerülhet sor. Aztán Svédország, Szlovákia, amiket szintén említett, nincsenek itt velem a jegyzeteim, de meg fogom küldeni a választ. Csehországot már említettem az összeférhetetlenségi kérdés kapcsán. Itt ez még fennáll, és ezeket a panaszokat vizsgáljuk különböző eljárások zajlanak, az OLAF is folytat eljárás, megfelelő lesz a vizsgálat, a nyomozás, és a Csehországgal kapcsolatos információkat, amint végleges információk lesz, nyilvánosságra fogjuk hozni. Persze, az, hogy összeférhetetlenség van, hogy volt mezőgazdasági miniszterek, akik részt vesznek különböző EU-s eh, találkozókon, vagy eh, dolgoznak, a szab- vagy részt vesznek a szabályok eh, megalkotásában. De ez, ez nem olyan mértékű, hogy akkor most a, ugye a gazdák a az Agri szakbizottságban is esetleg ott ülhetnének. Ez egy elég szélsőséges dolog lenne. De természetesen csalásokban nem keveredhetnek, meg vannak erre a megfelelő szabályok, és hogyha panasz nyújt be valaki, akkor ezt megvizsgáljuk. Mi arra számítunk, hogy kézben lehet tartani az ilyen összeférhetetlenséggel kapcsolatos esetleges problémákat. Piaci intézkedések. Következő kérdés. Itt ezzel kapcsolatban túl sok a hiba, ahogyan ön is elmondta. Itt a tagállamokra hagyatkozunk a végrehajtásban, és a tagállamok sok forrás fordítanak arra, hogy különböző piaci intézkedéseket végrehajtsák. Itt van előre haladás, de azért nagyon éveren kell figyelnünk erre a területre. Én nem vagyok könyvelő, vagy számbiteli szakértő, hogy most a pénzügyi menedzsment és a pénzügyi auditálás közötti különbség alatt mit ért, illetve említette a cross-compliance kérdését. Az ellenőrzések 5 százalékát mi végezzük, a többit a számbevőszék, és igazából nincs közöttünk olyan együttműködés, hogy megnéznénk, hogy melyik hibával kapcsolatban hogy tudnánk eh, eh, ki együttműködni még szorosabban. Az a rendszer, ami most működik az elmúlt évek során, hogyha megnézzünk néhány példát, azért az világosra teszi, hogy a gazdák ismerik a szabályokat, a tagállamok is ismerik a szabályokat, valamikor nem tetszenek ezek a szabályok, de a fékek és ellensúlyok rendszerét a vegyes irányítási rendszerben azért jól működtetjük, a különböző problematikus területeken az elmúlt néhány évben sikerült azért a finomra hangolása a fékek és ellensúlyok rendszerének a cross-compliance keretein belül. De ez a kölcsönös megfelelés tulajdonképpen egy horizontális kérdés, az összes területet érinti, befolyásolja a mechanizmusokat, és a jövőben tovább akarunk lépni ezen a területen, környezetvédelem, éghajlat, vízminőség, egyszerűsítjük a szakpolitikákat, de ugyanakkor garantálni kell a szabályok betartását, a jogkövető magatartást a gazdák részéről, és lesz kondicionálítás, igen, egyre a jövőben egyre több feltételt kell teljesíteni a gazdáknak ahhoz, hogy megkapják a támogatást. Brexit. Hát nem akarok még túl sok időt igénybe venni, itt Flanagan kép képviselővel itt órákig tudnánk vitatkozni a Brexitről. Írországgal kapcsolatban nincs semmilyen jó hír a Brexittel kapcsolatban, és ez ugyanez igaz az Egyesült Királyságra, sőt az Európai Unióra is. Írországra azért, mert teljesen integrált a kereskedelmünk az Egyesült Királysággal, és 1921 óta ez egy egységes terület az utazások szempontjából, úgyhogy az egész igazgatás, a kereskedelmi képesség rendszerünk súlyos, nagyon súlyos kárt eh, szervez. A teljes mezőgazdasági kereskedelmünk 48%-át eh, bonyolítjuk az Egyesült Királysággal, 3 millió liter tejet eh, tej, tejet dolgozunk fel, és Észak-Írországból 3 millió litert dolgoznak fel az ír köztársaságban, tehát hatalmas kereskedelem zajlik Írország déli és északi része közö, részek között nap mint nap, ezért békés és nyugodt módon kell rendezni ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat Észak-Írország és az Írköztárság, illetve az Egyesült Királyság többi része között. Én Egyszer elmondtam a véleményemet, azt mondtam, hogy a, az Egyesült Királyságban ugye igennel szavaztak arra, hogy elhagyják az Európai Uniót, de nem szavaztak igennel arra, hogy megszűnjenek bizonyos intézkedések, amelyeknek az a célja, hogy garantálják a kereskedelmet és az emberek mozgását így a brit szigetek között és Írország között. Remélem, hogy a, továbbra is az EU 26 tagja, másik tagja segít majd, hogy békés és nyugodt módon azért ezt a szétválást lebonyolítsuk. Nem hallottam, hogy mondott-e valamit arról, hogy mi van az EMVA és a, a strukturális és beruházási alap integrációjával kapcsolatban, hogy mit gondol erről. Krecu és Tyson biztosokkal tárgyalunk arról, hogy hogyan tudnánk több közös szabályt, és nem inkább egységes szabályokat megalkotni a különböző programokhoz. Szerintünk itt nagyon sokat tehetünk, szinergia, komplementaritás, a programokhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentése. Lesznek jogalkotási javaslatok 2018-ban, illetve 2020-ra szeretnénk javítani a jelenlegi helyzeten és a legjobbat a végére hagytuk, Wong kolléga. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm biztos úr. Elnézést, hogy el kellett mennem, egy telefonhívás érkezett és elnézést, hogyha emiatt olyat kérdezek, amit valaki más megkérdezett. Köszönöm, amit elmondott az előbb az Egyesült Királyság és a Brexit kérdéskörben, az Egyesült Királyság kormánya milyen döntést hoz majd az ír határral kapcsolatban, illetve hogy mindez hogyan érinti majd a Brexit a gazdákat, a termelőket továbbra is mondja el, amit az, amit az előbb, mert ez talán hatása lesz az, az Egyesült Királyság kormányára is, és valami józanabb megközelítést fognak alkalmazni ezen a területen. Ennek nagyon nehéz a feladata, hiszen a termelőknek, ha mindent megkapnak, még akkor sem lesznek teljesen elégedettek. Az egyik legnehezebb feladat. A, emlékszem, egy programra, egy vidékfejlesztési programmal. Nagyon sok volt a panasz a gazdák részéről, hogy túl később indult ez a vidékfejlesztési program. Örülnék, ha erről mondana valamit, mert esetleg tanulságokat vonhatunk le a jövőre nézve is. Tehát, hogyha az RDP ilyen késéssel indul, akkor mi lesz a helyzet 2020 után? Eh, az, hogy túl sok mozgásteret kaptak el a tagállamok a moduláció kapcsán, hogy átcsoportosításokat végezhessenek a pillérek között, tehát az első pillérből a második eh, pillérbe. Most a, a félelem az volt, hogy eh, a sok tagállam akkora összegeket fog át csoportosítani az első pillérből a második pillérbe, a második pillérbe, hogy ez már a vidéki közösségek élet életét is befolyásolja erről a véleménye. Fiatal gazdák, több kordega foglalkozott ezzel a kérdéssel, teljesítménnyel, tulajdonképpen mérhetjük-e azt, hogy vajon egyre több fiatal gazda akar-e gazdálkodni, vagy egyre több fiatal akar-e gazdálkodni ugye gazdák, akiknek vannak gyerekei, fiúk és lányok is, akik minden nem akarják folytatni a gazdálkodást, hogyha a szüleik, vagy édesapjuk nyugdíjba megy. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és a jövőben érdekel engem az, hogy amellett, hogy a fiatal gazdákra koncentrálnak, nem akarna egy kicsit jobban foglalkozni az új gazdákkal, akik elkezdenek gazdálkodni. Lehet, hogy kicsit idősebb emberek is szívesen elkezdenének gazdálkodni, és nekik is lehetne talán több segítséget, támogatást adni majd az Európai Unió agrárköltségvetéséből. Köszönöm szépen, Von úr, és köszönöm a Brexitre vonatkozó kérdés is, nyilván ez nagyon közel áll az én szívéhez. Vidékfejlesztési programok jellegükből adódóan később indultak, hiszen itt társfinanszírozásban bonyolítják le ezeket a programokat. Ez eh, nem kielégítő persze a helyzet, de hát ez a valóság azért mégis 24-25 százalékos az abszorpciós ráta a vidékfejlesztési programok esetében, tehát felgyorsul a programok végrehajtása, és persze volt néhány módosítás az elmúlt években is, hogy a tagállamok egy kicsit több mozgásteret kapjanak, hogy az kezdetek, kezdeti helyzethez képest, tehát nagyobb a rugalmasság, de jó normál pályán haladnak a programok, zajlanak a kifizetések, és a folyamat végén a kifizetési végrehajtás arány 96-97 százalékos. A vidékfejlesztés alap az EMBA élen jár a végrehajtás, arány, illetve az előfinanszírozásban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a számok megmutatóak, de figyelembe fogjuk venni azt, amit mondott természetesen. Átcsoportosítás, a moduláció első pillérből a második pillérben, hát mindezt ebben a kont kontextusban kell vizsgálni, hogy 2020 után mi lesz a célkitűzésünk. Azt akarjuk, hogy bizonyos korlátozásokat vezessünk be, a tekintetben, hogy mennyi pénzt lehet átvinni az egyik pillérből a másikban, akkor hát ezen gondolkozhatunk. Különösen az agrár környezetvédelmi programok esetében ez egy fontos megfontolás. Olyan programokra van szükség, amelyek segítenek megvalósítani a, a célokat. Ehhez kell a megfelelő finanszírozás is. Eh, igen, amit elmondott, hogy ne csak a fiatal gazdákat támogassuk, hanem az új, olyan belépő gazdákat is ezt érdemes eh, megfontolni. Az életkori korlát, amit eh, ezt kiszabtunk ezen programokra, nos, ez lehet, hogy egy kicsit túl önkényes, és biztos, hogy vannak, akik érdeklődnének a gazdálkodás iránt. Persze itt a fiatalok már magasabb képzettséggel rendelkeznek, és ha megengedi, szerintem azért kevesebb volt régen a lehetőség a vidéken élő gazdák gyermekei számára, de most bárhol tanulhatnak mást is, és például egy új vállalkozást indíthatnának, az élelmiszeripari vállalkozást, tehát nem a mindennapi gazdaságban levő munkát, hanem egyfajta feldolgozás, vagy más területen, ahol jobban tudják használni a magasabb tudásukat, készségeiket. Lehet, hogy a gazdák, jelenlegi aktív gazdák gyermekei, akkor mégis az agrárium kereteimben fognak tovább dolgozni, hanem is a mindennapi farmi működtetésben. Köszönöm szépen ezzel lezárjuk, lezárjuk lassan a vitát. Milliónis úr szeretném még hozzászólni. Köszönöm szépen. Összefoglalóként annyit szeretnék elmondani, hogy egyetértünk Zeller jelentéstevő úrral. Jobb információra van szükség a gazdaságokkal és kapcsolatban, és tudomásul veszük az exportpiacokról szóló megjegyzéseket, hamarosan audit kezdődik a stabilizációs intézkedésekről, és eh, nagyra értékelem eh, sok eh, képviselő megjegyzését a vidékfejlesztési programozásról. Egyetértünk abban, hogy a vidékfejlesztés kulcsfontosságú terület a jövőbeni munkánkat tekintve. Köszönöm szépen, és a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Flanagan kollégának szeretnék válaszolni. Vasárnap elég gyakran járok templomba, nem vagyok kommunista. E, e, egy olyan országban éltem, amely a kommunizmust tűzte ki célul, és pont a mezőgazdaság pecsételte meg a nagybátyám sorsát. A 60-as évek elején eh, ki eh, sajátították a tulajdonát. Eh, nagyon sok mindent, mindent amit tulajdonol, tulajdonképpen az állami gazdaságba vitték be. És a mezőgazdaságot az NDK-ban úgy szervezték meg, hogy szovjet formára nagy területeken működő ipari mezőgazdaságot folytattak, az ökológiai adottságok figyelembevételen nélkül. A mezőgazdasági üzemeket arra kényszerítették, hogy a vegyipart, vegyipar termékeit használják, az földön ezt használják, vessék be. Ez abszolút nem összeegyeztethető a fenntarthatósággal, illetve a környezet védelmével. Úgyhogy most mi itt igyekszünk hidat verni a jelenlegi eh, helyzethez, amikor is hasonló dolog történik, csak piacgazdasági eh, keretben. Én nem csak keletnémetként szeretném ezt mondani, a mezőgazdasági eh, területek, illetve a mezőgazdasági termékek, ahogy Szikierszki kollega is mondta, ezek spekulációs árucikké várnak és válnak, és ennek megfelelően, hogyha fiatal gazdákról beszélünk, vagy olyanokról beszélünk, akik ebben a szakmában akarnak dolgozni, amelyben egyébként hát bizonyos magatartási formákra és hát szenvedélyre vagy elhivatottságra van szükség, hát nekik nagyon nehéz helyzetük van, mert a földárak többszörösére növekedtek az elmúlt időszakban, a tömeges termelés, a tömegtermelés határozza meg a mezőgazdaságot, úgyhogy ez nagyon megnehezíti az új gazdák helyzetét. Ezért a kelet-német eh, tartományokban két eh, eh, gazda egyesület van. Ez egyik amely az ipar érdekeit is képviseli, a másik pedig, eh, amelyik bio, illetve fenntartható körülmények között akar eh, termelni. Az lesz, ez is lesz a kihívása a jövőt tekintve. Az Európai Parlament a költségvetési tanácskozásokban elérte azt, hogy 2018-ban 2018 ra a, a, a előirányzatok növekednek a fiatal gazdák számára, azonban a pénz nem minden az egyéb keretfeltételeket is biztosítani kell annak érdekében, hogy a e, gazdák, e, hogy ne csak fiatalok menjenek gazdának. A vitát e, tehát megnyitottuk, ez folytatódni fog, és azt gondolom, hogy itt a Környezetvédelmi Bizottságban is figyelnünk kell erre. Amit az elnök úr mondott azzal kapcsolatban, hogy össze kellene kapcsolni a többi ezi alappal, a vidékfejlesztési alapot, ezt én is hangsúlyozom, hiszen ennek köszönhetően jobb területi beruházási programokat lehet megvalósítani, mint hogyha ezeket szétválasztva valósítanak meg. Millionis úrnak és a számvevőszéki kollégáknak köszönöm, köszönöm Hogan biztos úrnak és a kollégáknak is a vitát. Az adatok, amiket kaptunk, nagyon hasznosak, és Élász úr, Gocz úr, illetve Szihi úr, a tanácsadók, illetve Lukács Reichert, nekik is köszönettel tartozunk. Az ő segítségük nélkül nem tudtam volna elvégezni ezt a jelentéstövői munkát. Köszönöm szépen. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Herr Kommissar, wir danken Ihnen fürs... Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, a biztos úrnak, és a csapatának kicsit többet maradtak, mint ahogy ezt eredetileg terveztük örülök neki, hogy itt volt, hogy jövőre mi lesz, az majd egy kicsit attól is függ, hogy holnap mi a nyilatkozatban. 8-as pont, 2016 évi, illetve 9-es pont, tanulmány, átmeneti juttatások, volt uniós tisztviselőknek, eh, a Bumayer és Sanz céget és ennek képviselőit sok szeretettel eh, köszöntjük. Kérem, hogy aki ki szeretne menni, az ezt, az ezt csöndben tegye meg. Szavama óra jelentéstevőnk, de először a tanulmány készítőinek adom meg a lehetőséget. Yeah, thank you very much, uh, Ms. Gressle, for um, inviting us here to present. Köszönöm szépen, Greszle asszony, hogy meghívtak bennünket. Nem tudom, hogy Szavama úr szeretné kezdeni, vagy én kezdjem. Jó, akkor köszönöm szépen még egyszer, hogy meghívtak bennünket. Tehát az átmeneti juttatásokról szól ez a jelentés, és remélem, hogy mindenki hall engem. Krisztóf Temke kollégámmal együtt röviden megpróbálok áttekintést adni önöknek az átmeneti juttatásokról. A kulcsfontosságú témákat tehát megbeszéljük, miért jöttek ezek létre, ki kapja ezeket, mennyi ideig, a költségvetés <clears throat> ebből mennyi összege, mekkora összeget szán erre, és a juttatás hogy a jogosultság időszaka meddig tart, tehát hogy lássák, hogy mi, miről van szó. Aztán utána tájékoztatjuk önöket, ahogy ez a tanulmányban is szerepel, arról, hogy milyen gyakorlatok valósulnak meg egyes európai tagállamokban, harmadik országokban, illetve nemzetközi szervezetekben, amelyek működtetik ezt a gyakorlatot, és egyszerűen fel akarjuk hívni az önök figyelmét arra, hogy ha úgy érzik, hogy ezt a rendszert meg kellene reformálni, akkor nézzék meg, vizsgálják meg e, ezeket a gyakorlatokat. Ez példát mutathat, illetve néhány ajánlást is megfogalmazunk. Az első dolog, ami az áttekintést illeti. Mik is ezek az átmeneti juttatások? Nyilván önök is tudják, hogy ezek kifizetések, amelyeket a korábbi képviselők vagy intézmények tagjai kapnak egy bizonyos idő, időszakra. Ez a szolgálatban eltöltött időhöz igazodik, ez a jogosultsági időszak, és mindez egy elég komplex szabályozási keretben van leírva a különböző intézmények és különböző mm, eljárások eredményei ezek a parlament statútuma vagy alapszabálya, ez egy 2005 per 684-es határozat, ez elmagyarázza az átmeneti juttatások koncepcióját a parlamenti eh, képviselők, eh, illetve tagok számára. Más intézmények esetében komplexebb a helyzet. 2016-ban ugyanis egy reformra került sor, amely eh, számos fontos változást fogalmazott meg a tanács, a számvevőszék, a bíróság, a bizottság, az adatvédelmi felügyelő, felügyeleten dolgozók más-más szabályok szerint kapják meg 2016 márciusa óta ezt a juttatást. Emellett meg kell említenem az Európai Beruházási Bankot és az Európai Központi Bankot. Ezek ben is van egy olyan szabályozási keret, amely a többi intézmények szabályait vette alapul. Nos, az egyik első kérdés, amit feltettünk, az az, hogy miért van szükség, miért vannak egyáltalán átmeneti juttatások, és hogy a korábbi hivatalt betöltők átmeneti eh, pénzügyi bizonytalanságát miért eh, kívánjuk ezzel megoldani? Hát, eh, ahogy már említettem, a pénzügyi bizonytalanság ról van itt szó, és ez az, ami meghúzódik az egész mögött, és ahogy egyes, egyes intézményi vezetők is hangsúlyozták, az érdekkonfliktus elkerülése érdekében is sor kerül erre, hogyha valakinek a hivatala lejár, ne kelljen azonnal olyan területen dolgozni, amely érdekkonfliktust vethet fel, emiatt jár az átmeneti juttatás az átmeneti jutatások történelmi előzményeire megy vissza. A tanács levéltára nagyon seg, nagy segítségünkre volt az európai intézmények első átmeneti juttatásaival kapcsolatban. Itt a 51-es Párizsi szerződésnek az aláírását láthatják, ahol is az Európai Szén és Acélközösség főhatóságának tisztviselői Re vonatkozó szabály szerint eh, három évig nem vállalhattak eh, új tisztséget, eh, és emiatt három évre kapták az átmeneti juttatást. A kollégám Krisztof fog foglalkozni azzal, hogy az irodalom mit ír, a szakirodalom mit ír ezzel kapcsolatban, és az érdekkonfliktusról, és aztán én folytatom. Köszönöm szépen! Mielőtt kitérünk erre, engedjék meg, hogy egy nagyon általános megjegyzést tegyek. Gyakorlatilag arról beszélünk, 1951 óta beszélünk munkavállás vagy foglalkoztatás utáni korlátozásról, és ami a szabályokat illeti, 1961 óta vannak erre kidolgozak szabályok, az egyik az már majdnem 70 éves, a másik pedig 55 éves, tehát ezek a szabályok. Kutatóként, amikor én ezt a tanulmányt készítettem, nagyon meglepett az, hogy mi politológusok, jogászok, akik politikai témával, közigazgatással foglalkoznak. Nagyon sokat tudunk a politikusokról, nagy, eh, nagyon lenyűgözőnek tartjuk őket, a karrierjük, a botrányaik, a válságaik, a politikai rendszerek, a döntéshozás, az intézmények, mind-mind eh, lenyűgöznek bennünket, de semmit nem tudunk eh, a politikusok utóéletéről szinte semmi bizonyíték nincsen arra, vagy leírás nincsen arra, hogy a tisztviselők, tisztségviselők, politikusok mit csinálnak a, a tisztségük lejárta után, vagy a mandátumuk lejárta után. Ezt a tanulmányt össze lehetne kombinálni egy másik jelenséggel, ugyan ez érvényes az átmeneti juttatásokra. Nem találkoztunk egyetlen tanulmányjal sem, egyetlen összehasonlító tanulmányjal sem, ami egyébként nem létezik, e, átmeneti juttatásokról. Nincs kutatás arról, hogy az átmeneti juttatások hatékonyak-e. Nincsen e, kutatás az átmeneti juttatások használatáról, illetve nincsen kutatás e, az erre jelentkező igényről sem. A, a kutatásban, a tudományos kutatásban eddig egyetlen konszenzus létezik, mégpedig az, hogy a szakértők úgy gondolják, hogy az átmeneti juttatások legitim juttatások. Legitim juttatások azért, mert manapság a politikusok, a tisztviselők, tiszt, a tisztségviselők teljes munkaidőben kemény munkát végeznek, ezért kompenzálni kell, és számukra nem létezik a munkanélküliségi juttatás, munkanélküli juttatás. E, emiatt természetesen legitim az átmeneti juttatás. Most felmerül a következő probléma. A 2016 per 300 illetve egy másik jogszabály racionális alátámasztása az, hogy a pénzügyi bizonytalanságot kompenzáljuk az átmeneti juttatással. Tehát azt látjuk, hogy az átmeneti juttatások a politikusoknak vagy tisztségviselőknek azért kerülnek kifizetésre, hogy kompenzáljuk ezeket a személyeket a pénzügyi bizonytalanság időszakában. Pontosan ezen a területen van egy kis kutatási eredmény, nem sok, de egy kicsi, és ez arra jut, arra következtetésre jut, hogy szinte semmi bizonyíték nincs ezen feltételezés alátámasztására. Nagyon kevés olyan politikus van, akik prekaritás vagy pénzügyi bizonytalanság helyzetében lennének. Úgyhogy itt felmerül egy probléma, az átmeneti juttatásoknak van legitimitása, persze, természetesen. A probléma azonban az, hogy a jogszabály abból indul ki, hogy az átmeneti juttatások arra valók, hogy a politikusokat kompenzálják a pénzügyi bizonytalanság időszakában, ami viszont meg nem létezik. Azt hiszem, hogy a közeljövőben ez egy eléggé eh, delik, eh, hát érzékeny problémát vet fel. Az egyik dolog egyszerű, a teljes szabályozási keret, ahogy ezt most látjuk, ez nem bizonyítékon, nem tényen alapuló eh, rendszer, tehát nem legitim, ha így is mondhatjuk. És aztán ezen kívül felmerülnek egyéb szabályok ezekben a jogszabályokban, például lehetővé teszik ezek a tisztségviselőknek, politikusoknak azt, hogy átmeneti jutatásokat követeljenek, akkor is, hogyha találtak munkát, munkahelyet a magán szférában. És ez olyan problematikus, hogy mi azt gondoljuk, hogy Hamarosan hát ez föl fogja kelteni a közvélemény érdeklődését és a kritikus média érdeklődését, és ez oda fog vezetni, hogy ezt a az imidzset fogja erősíteni, hogy a politikusok önmagukat szolgálják ki, tehát nagyon fontos ezt a keretet felülvizsgálni, és ezt a keretet tényekre és bizonyítékra alapozni. És a, ennek a racionális alapja az, ez, ez, ez, ez, ennek az alapjául szolgáló racionális magyarázat jelen pillanatban még rendkívül problematikus. Köszönöm szépen Krisztofnak. A következő pont, hogy kinek járnak az átmeneti juttatások. Itt látják ezt a kis tortát a különböző intézmények között hogy osztik ez meg, a parlament egy nagy szelettel szerepel itt a képviselők miatt, de aztán a bírák, a, az ügyészek is kapnak az Európai Bizottság biztosai, 28 biztosa, aztán a számvevőszék 28 tagja, illetve egyéb intézmények tisztségviselői, például az ombudsman, az adatvédelmi felügyelő, illetve az exekutív struktúra, az Európai Beruházási Bank és Központi Bank exekutív struktúrájában dolgozó vezetők milyen sok ideig kapják ezeket a juttatásokat? 2016-ban volt egy reform, az egyik fontos változás 2016-ban az volt, hogy csökkentették a maximum időszakot, feketén látják itt a maximális juttatási időt, a különböző intézményekben, a reform előtt és a reform után, egy pirosban pedig látják a foglalkoztatási vagy munkavállalási korlátozásokat. Két dolgot kell itt kiemelni. Az egyik, hogy itt milyen különbségek vannak, csökkent összességében az átmeneti jutatást fizető időszak, de még mindig vannak különbségek. 36 hónap például ez továbbra is az Európai Központi Bankban, a többi intézményben ez csökkent 24-re. A másik pedig, hogy az átmeneti juttatások fizetése, és a, a, a munkavállalási vagy tisztségvállalási korlátozások között nincsen egyeztetés. Egyes szenáriókban sokkal hosszabb az átmeneti utatások kifizetésének az ideje, beruházási bank, központi bank például, de az tanácselnöke, európai tanácselnöke, bizottság elnöke, más intézményekben pedig máshogy van, 2016 után a bíróság és a szék 36 hónapig fizeti az átmeneti juttatást, illetve nem, 36 hónapig eh, nem enged tisztséget vállalni, de 24 fizetik csak, hónapig fizeti csak az átmeneti juttatásokat. Mi, mennyi, milyen költséget jelent ez? Ez a jelentés ad egy példát hogyha öt évig volt valaki tisztségviselő e, ezekben az intézményekben. Az Európai Parlamentben ez azt jelenti, hogy ez kb. 50 ezer e, euró átmeneti jutatást jelent 6 hónapig, e, több, a több intézményben ez 23 ezer és 32 ezer euró között van, de két évre elosztva. Ez mit jelent költségvetési kiadásban? Itt látják kékkel az Európai Parlament költségvetését, pirossal a bizottság költségvetését, a, látják a, más, a többi intézmény a jelentésben, hát a, a tanulmányban meg szerepel a többi intézményre vonatkozó adat is, tehát látják a, azokban az években, amikor választás van, vagy a bizottság újraválasztására kerül sor, hát akkor nyilván a költségvetésben van egy ilyen kiugró kiadás és ez 15 millió euróra rúgott a legutóbbi parlamenti választások után. Az utolsó pont, ami az áttekintést illeti, mi történik az átmeneti juttatás kifizetése során információadási kötelezettségek, illetve bejelentési kötelezettség a munkavállalásról. Ez létezik, mert hiszen ez hatással lehet az átmeneti juttatások kalkulációjára. Az Európai Parlament esetében, hogyha egy korábbi képviselő egy másik európai intézményben vagy vállal munkát, vagy más tisztséget vállal európai berkekben. Itt általánosságban a, csökkentik az átmeneti juttatást, vagy felfüggesztik, de nincsenek hatása az átmeneti juttatásra, hogyha magángazdaságban vállal munkat, munkát. A többi intézményben az a helyzet, hogy mm, mm, leállítják, a, teljesen megszüntetik a fizetést, ezeknek a kifizetését, ha más EU-s intézményben vállal munkát valaki, ha közszetisztséget vállal, akkor felfüggesztik, és a magángazdaságban vállal munkát, azt is felfüggesztik. A következő pontban a jelentés igyekszik eh, beszámolni arról, hogy egyes tagállamokban, harmadik országokban, Kanadában, Svájcban és más nemzetközi szervezetekben hogyan kezelik az átmeneti juttatásokat. For, for, for Számunkra azt hiszem, hogy ez inspirálóan hathat. Csak egy pár példát fogok mondani, hogy eh, bemutassam, hogy hogy működik például Spanyolországban, Kanadában a helyzet. Ott nagyon explicit a kapcsolat, az átmeneti juttatások és a foglalkoztatási korlátok, tehát a moratórium között, ha úgy tetszik. Nagy-Britanniában egy kicsit más a helyzet, hogy korábbi hivatalnok önkéntesen mond le, akkor az átmeneti juttatást leállítják, tehát a, az, hogy valaki hogyan teszi le a hivatalát, annak a módozata is jelentőséggel bír. Svájcban nagyon kifinomult rendszer van érvényben. Ott a hivatalát letevő személynek a, a szükségletei és annak kora is nagyon jelentős elem. Más országokban monitorozzák, a fizetést például Csehországban, Brit, a briteknél Olaszországban és Kanadában, mennyit fizettek neki utoljára a hivatalnoknak, aztán vannak ösztönzők annak érdekében, hogy a hivatalukat letevő személyek minél gyorsabban keressenek maguknak új foglalkoztatást, teljesen független attól, hogy korábban milyen munkát végeztek, és később milyen munkájuk lesz. Spanyolországban is van még egy érdekes mechanizmus, ugye a foglalkoztatási helyzetet illető változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettséget kell tenni, és így a társadalmi biztosítás tájékoztatja tulajdonképpen a foglalkoztatási helyzetet, illetően a módosulásokat, a változásokat, a hivatalát letevő szemét illetően. Nagyon rövid leszek, az ajánlásokat illetően, azért, hogy legyen időnk még itt a javaslatokat megtárgyalni. Az első fontos ajánlás az az, hogy a szabályozási keretet nagyon fragmentáltnak, szétaprózottnak minősítjük. És nagyon nehéz azért ezeket megindokolni. Nyilván a jutatásokat igen, azokat lett, de nagyon különböző az intervallum, amennyi időre kifizetik ezeket a jutatásokat. És egy másik nagyon fontos kérdés, hogy miért ennyire eltérőek egymástól ezek a sémák, hiszen hallottuk, hogy hogyha valaki magánszektorban vállal munkát, akkor bizonyos helyeken nem fizetnek tovább jutatásokat, a parlamenti képviselőknek viszont igen. Úgyhogy e tekintetben mindenképpen azt szorgalmaznánk, hogyha a keretet egységesítenék. Korábban is elmondtam már, hogy a számunkra legfontosabb kérdés az az, hogy olyan keretre van szükség, amely adatokon, tényeken alapul. Azaz, több bizonyíték, több tényre van szükség, nagyobb mértékű kutatásra ebben a kérdéskörben, hiszen gyakorlatilag nem tudunk semmit arról, hogy miért és hogyan és egyáltalán miért és hogyan kapcsolódnak az átmeneti juttatások az összeférhetetlenség kérdésével. Nő-e esetleg az összeférhetetlenség, vagy csökken, hogyha fizetünk ilyen juttatást? Tehát gyakorlatilag spekulációra támaszkodik ez a mostani rendszer, éppen ezért a nagyon problematikusnak minősíthető a szabályozási keret. Azt is hisszük, hogy mindenképpen volna értelme teljesen új, innovatív módszerekre támaszkodni. Ugye bizonyos országokban van gyakorlat arra, hogy ezeket a juttatásokat egyfajta ösztönzőként tekintik, és ezzel próbálják motiválni az érintetteket, hogy új foglalkozás után keressenek. Tehát ez egyfajta szükség, amíg meg nem tart, találják ezeket a juttatásokat. Tehát ösztönzőként lehet rájuk tekinteni. Miért ne járjunk el mi is így? Ugye a vezető politikusok szempontjából pszichológiailag is nagyon nehéz időket élhetnek meg, amikor leteszik a hivatalukat. Materiális ösztönzőt lehetne tartani, lehet persze fenntartani, de mennyivel jobb lenne, hogyha tanácsadást választhatnának. Nyilván nem elvárható az ilyen top politikusoktól, hogy hirtelen minden idejüket a családnak szenteljék. Tehát materiális ösztönzőként minősíthetik, de nem tekinthetőek immateriális ösztönzőknek. Arról is el kellene gondolkodni, hogy átmeneti juttatásokat kell -e fizetni a hivatalnokoknak, a hivatalukat letevő képviselőknek, hogyha önkéntesen mondanak le a mandátumokról. Tehát az önkéntesség, az önkéntes lemondás itt a kulcs elem. Ez is problematikus, hogy van-e ilyen differenciálása, vagy sincs. És nagyon kevés idő volt még arra is, hogy tisztázzuk, hogy visszatérni 1951-hez, az régi szépítőkhöz, amikor a foglalkoztatást követő ide, időszakra vonatkozó korlátozásokat lefektették. Ezeket a kérdéseket újra napirendre tűzzük, mert az átmeneti jutatásokkal összefüggésben egyszerűen aktuális kérdésé vált ez újra. Aztán a, ezeknek a juttatásoknak a nyomon követése is nagyon lényeges utolsó megjegyzésként. Igen, a különböző intézményekkel átvizsgáltuk ezt a kérdést, és óriási kihívást jelent, hogy a korábbi tisztséget betöltőkkel egyáltalán kapcsolatban maradjanak, ugye éves nyilatkozatot kell tenniük, és hát néha hibák is csúsztak itt a számításba. Annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük, azt gondolom, hogy egy jó lépés lenne, ha például adónyilatkozatokat kérnénk kötelezően az érintettektől, mert ezzel nyomban követhető lenne a sorsuk, és akkor mi is jobban látnánk a, a trendeket. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen, hogyha kérdéseik vannak, szívesen állok rendelkezésükre. Elnök asszony, köszönjük szépen, nagyon érdekes volt. Ennyire kevés pénzért nagyon jó szórakoztunk, azt kell mondanom. Lenne egy előzetes kérdésem. Ugye önök mandátumokat, betöltőket, illetve tisztségviselőket kvázi egy kalap alá vettek, itt a tanulmányban a 2016-os rendelet alá eső személyek, tehát hivatalt betöltők, illetve mandátumot viselők. Németországban ezt a két kategóriát differenciálják büntető jogi felelősség miatt És A kérdésem az, hogy ezt miért mosták így össze? A határokat miért nem tartották meg? Nos, nem akartuk ezt összekeverni, megpróbáltuk a jelentésben külön tartani a két szekciót, a két ágazatot. Tehát lehet, hogy ez fajta verbális zavar volt most a szóbeli prezentáció kapcsán, de épp önnek igaza van, különbség van a két kategóriában, korábbi parlamenti képviselők és az egyéb intézményekben tisztséget betöltő személyek között. A kutatásban és a szakirodalomban, Krisztóf beszélt erről részletesebben, ezek a különbségek teljesen egyértelműen le vannak fektetve. Lehet, hogy én voltam a prezentációban egy kicsit felületesebb. De még egyszer mondom, az írásbeli munkában a tisztséget, egyéb intézményekben tisztséget viselők és a parlamenti képviselők külön kategóriát képviselnek. A jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elismerésemet kifejezni az Európai Unió politikai testületeinek, osztályainak, Demke úrnak és társának, hogy egy ilyen érdekes és átfogó áttekintést adtak egy nagyon fontos kérdésben. Valóban eljött az ideje annak, hogy ezt a rendkívüli jelentőséggel bíró kérdéskört körüljárjuk, hiszen itt transzparenciára van szükség demokratikusan megválasztott intézmények kapcsán, pláne. A rólunk kialakult kép, sőt az unióról kialakult kép is ide sorolható, hiszen ez alapján ítélnek meg bennünket. A parlamenti képviselők, a számvevőszégi tagok, a beruházási banki magasrangú tisztviselők és egyéb tisztviselők is ugye ide tartoznak, és az elmúlt években számos esetet láttunk, ahol korábbi EU-s tisztviselők más közhivatalt folytattak, és mégre ennek ellenére magas átmeneti juttatásban részesült az EU költségvetéséből, méghozzá egészen jelentős mértékben. Annak is tudatában kell lennünk persze, hogy az átmeneti juttatásoknak a lényege, lényegét tekintve fontos ezeknek a legitimitását fenntartani és megtartani. Azt hallottuk most, hogy könnyen legitimi, legitimalizálhatónak tűnnek, mm, de a, a tények, amik ehhez szolgálnak, azok eléggé sekélyesek. Nagyon sok esetben úgy tűnik, hogy a, a kedvezményezetnek a felelősség és felelősség tudata talán az egyik ilyen vezérmotívum. Azt is hallottuk, hogy az átmeneti juttatások államokat érintették különböző szabálytalanságok. Úgyhogy az ajánlásokat abszolút ö, ö, támogatom, mindenképpen szükség van áttekinteni ezeket, átvizsgálni, és tulajdonképpen új alapokra helyezni, mégpedig a tényekre. Harmonizálni kell a szabályokat, minden egyes EU-s tisztségviselő számára hivatal, hivadat betöltő számára. Azt is biztosítani kell, csak, hogy csak akkor kerülnek kifizetésre a juttatások, hogyha ezek célhoz kötöttek, és hogyha a hozzájuk kapcsolódó feltételek teljesülnek. Mégis alá kell húznom ebben az összefüggésben, hogy most a tanulmány alapján, amely egyébként furcsa módon tényleg az első ö, akadémiai kutatás a maga nemében, de most, hogy ez megszületett, ezt fogjuk alapul venni, és ez alapján fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan lehet újra gondolni ezt a rendszert, úgy, hogy tényekre támaszkodjunk, és valóban legitim alapokon nyugodhassék az átmeneti juttatások rendszere. Összefoglalhatnám azzal is, hogy a jutatások ne legyenek ösztönzők arra nézvés, hogy valaki ne vállaljon új munkát, sokkal inkább arra kellene motiválni a, a korábbi tisztségviselőket, hogy minél hamarabb munkába álljanak. És ezeknek a jutatásoknak az integritását is azt hiszem, hogy ezzel tudnánk megindokolni és megerősíteni. Köszönöm szépen még egyszer a munkát mindannak, aki részt vett a tanulmány előkészítésében, illetve részt vállalt annak meg születésében a statisztikákat örömmel fogadtuk. És az is jó hír, hogy lehetőségem nyílik majd a bizottságtól megkérdezni, hogy mondja el, hogy ők mennyire fontosnak ítélik ezt a témakört, Gondoltak erre, hogy megreformálják, átfogan ezt a rendszert, különösen most, azt követően, hogy egyértelmű ajánlások kerültek megfogalmazásra a jelentős végén. Tehát a kérdés az valóban az, hogy milyen lépések várhatóak a jövőben. Elnök asszony, nem tudom, kér még valaki szót, vagy állást kívánna foglalni ezzel kapcsolatban? Igen, amit szeretnénk kiemelni, és Demke kollégám is elmondta, hogy tényekre van szükség, de nagyon sok érdekes tapasztalatot is látunk a tagállamok részéről, amelyek már megreformálták a, az átmeneti jutatásoknak a rendszerét, mégpedig pozitívan. És itt a szükségletekkel jobban összhangba hozták, és ahogy Demke úr is elmondta, a korábbi hivatalukat letevő személyeknek egyfajta mentorálása is felmerült. Tehát hangsúlyt kell fektetni tulajdonképpen arra is, hogy mélyebben megvizsgáljuk, hogy tényleg milyen tapasztalatok léteznek már, hiszen ezzel gazdagíthatnánk az új rendszernek a megalakítását, kialakítását. Elnök. Az Európai Bizottságnak mindjárt lehetőséget biztosítunk az állásfoglalásra. Szeretném őket köszönteni. Bennyocci, VMO, Fonelié úr is itt van, Linder úr is itt van, a humán erőforrásoktól. Úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy a 2016-os per 300-as rendelet a parlamenti képviselők hát a mögött került jóváhagyásra. Ez most akkor mit is jelent ránk nézve? Linder úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, hát itt arról van szó, hogy a 2016-os tanácsi rendelet egy szerződéses elemre támaszkodik, amelyet a tanács fogadhat el saját kezdeményezésére, anélkül, hogy az Európai Bizottságot vagy Parlamentet konzultálná-e a kérdésben. Ez remélem, hogy megválaszolja az ön kérdését. A jogi eszközöket felsorolták a, a jelentésben, ezeket valószínűleg jobban is ismerik, mint én, tehát hogy ez az eljárás önmagában hogyan működik, azt gondolom, hogy ez az önök előtt is ismert. Nem tudom, hogy bárki más még ezzel a tanulmányal kapcsolatban kíván-e szót kérni. Mindenki nagyon érintve és kelemetlenül lefelé néz. Szanava eh, úr, hát én tudtam, hogy ez nagyon érdekes vita lesz. Jó néhányszor el, átolvastam ezt a tanulmányt, és nem vagyok meglepve, ettől. Mégis úgy gondolom, hogy uh, tudnom kellett volna, és azt gondolom, hogy uh, néhány százmillió ember nevében mondom azt, hogy ez uh, hihetetlen. Tehát ha helyesen értem, semmi sincs, amit most tehetnénk ebben a teremben, vagy a Bellemanban, vagy bárhol a városban senki nem tud semmit tenni. Más szóval, remélem, hogy azért többen nézik most öt embernél a webstreamingelt ülést, mert hogyha ez a válasz, amit ma kapunk, hát jó, rendben van, de ez azért nem tesz boldoggá, mert hogyha az újságírók felteszik a kérdést ezzel a jelentéssel kapcsolatban, a tanulmánya kapcsolatban, hát akkor feldobjuk a labdát, mert igen, megtárgyaljuk a kérdést, de úgy tűnik nem tehetünk semmit. Tehát az jó, hogy 2016-ban volt kísérlet a reformra, mert hát ez azért mégiscsak egy észszerűnek tűnő lépés, hogyha 36-ról 24 hónapra csökkentik az intervallumot, lépésről lépésre bevezetve a reformokat, és persze az ellenőrzéseket ettől nem fogjuk javítani, de ez mégiscsak egy-egy lépés. Tehát amit a tanulmány kimutatott, mint rendszer gyengeségek, erre nincsen válaszunk, és ez nem jó, úgyhogy javítsanak ki, ha tévedek, de én ezt vettem ki a szavaikból. Tarant, kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Blomayer és Demke uraknak, akik ezt a tanulmányt, ezt a kiváló munkát és kutatást elvégezték egy nagyon fontos témakörben. Szaravamász teljes pessimizmusát hagy ne osszam, 500 millió európai polgár valószínűleg nem így látja. Igenis tudunk tenni valamit. Ez egy fontos lépés, ahol most tartunk, hogy tárgyalunk erről a témáról, és igyekszünk javítani. Vannak persze akadályok az úton, és hát ezt akár gentleman's agreementnek is nevezhetnénk, ami hát magyar lefordítva azt jelenti, hogy senki nem üti bele az órát egy másik intézménynek a döntésébe. De mivel senki nem találkozott ezekkel az urakkal, nem is tudom, hogy ők egyáltalán léteznek-e, vagy lehet, hogy szégyellik magukat, hogy előbújjanak és előjöjjenek, és ők is nyilatkozzanak. De most ragaszkodunk ezekhez a megállapodásokhoz, és akkor parlamentként tulajdonképpen felállhatnánk, és beleállhatnánk abba, hogy mi szeretnénk változtatni. És aztán majd követnek bennünket a többi intézmény részéről, a számvevőszék részéről, a bíróságtól, a bizottságtól. Két példát szeretnék mondani, ami hát eléggé nevetséges, és Szerelma úr is lehet, hogy erősen akar majd nyilatkozni a, a zsurnalisztáknak. Észországban az államfőt megválasztottuk, aki korábban számbevőszegi tag volt. És ez a hölgy hat éven keresztül átmeneti juttatásban részesül azért, hogy kompenzálják egy szegény ország államfőjeként. Hát nem tudom, hogy ez miért van így, hiszen ez egy elég nagy kihívás, egy elég nagy munka, Úgyhogy egy ilyenfajta túlkapást, ha nevezhetem így, azonnal le kellene állítani. A 28 széki tag tulajdonképpen megtapsolta az éves jelentést, és a magam részéről magam részéről is így teszek. nem is tudom, hogy cooling up vagy cooling down periódus, kicsit olyan, mint egy atomreaktor, így működik, hogyha új biztos foglalja el a helyét. Tehát ugye magántársaságban nem lehet se, senki felelős, ha csak a jövedelmét ott nem vállalja, nem tesz róla adónyilatkozatot, és ezt kvázi be nem számítják az átmeneti juttatásba kelet-európai országok esetében ez nem igazán jellemző, és hogyha a parlament felteszi ezt a kérdést, akkor a bizottság nem válaszol megfelelően, és az érintett pénzösszegek lehet, hogy nem olyan szignifikáns mértékűek, ennek ellenére azt gondolom, hogy a bizottság által rögzített és magára vonatkoztatandó szabályoknak a be nem tartásáról van itt szó. Tehát a jogi szolgálatoknak ezeket a kérdéseket az AFKO szakbizottságban napirendre kellene tűzni. Egyébként egy korábbi biztos elnökli ezt az ilyen kérdéseket rendre lesöpörheti az asztalról, amit szerintem nekünk parlamentként nevesíteni kellene. Tudom, hogy ez kellemetlen, de ne csak szégyenkezzünk és érezzük magunkat kellemetlenül, hanem álljunk bele ezekbe a témákba. Még egyszer mondom, nem osztom a pessimizmust. Persze, szokásokat megváltoztatni nagyon nehéz de a parlament eh, megérdemli a dicséretet azért, és ez ritkán van, hogy tényleg büszkék lehetünk magunkra, a saját juttatási rendszerünk igenis észszerű, ha viszinten kerül kifejez, kifizetésre mindaddig, amíg valaki nem talál új foglalkoztatást, eh, és túléli azt az időszakot, amit frusztráltan eh, azzal tölt, hogy nem választották be újra. Vannak ennél sokkal kellemetlenebb eljárások is, mert amikor a minisztereket kell újra választani, akkor a be nem választottakat, az újra nem választottakat akár fél órán belül is kompenzálhatják. Egy-két nappal később az is lehet, hogy amikor újra határozzák a, a miniszterek körét, és aztán mégis ott ülnek a kabinetben. De hát akkor a pénz az olyankor ugye hová kerül? Yeah, I, I wasn't going to comment on this. It's always difficult To... Hát mindig nagyon nehéz olyan dolgokról beszélni, amihez az embernek valamilyen érdeke fűződhet. De ez nyilván nagyon érdekes és aktuális kérdés. Egyesült Királyságban 2019. március 29 után hát nagyon sok mindenkiről írnak majd a sajtóban, hogy milyen átmeneti juttatásban részesülnek, például a képviselők, akik ugye, elhagyják az EU-t. Nagyon sok kutatómunka révén sok bizonyíték is áll rendelkezésünkre. Ha például megnézem 8. oldalon a második szlájdot, hát azt olvassuk, hogy a e, kutatások szerint kisebb a pénzügyi biztonság, másutt e, ezek e, az átmeneti jutatások nem kompenzálják a pénzügyi biztonságot. A 2014-es választások során azok a kollégák, akiket nem választották meg, nos, nagyon nehezen találtak egy másik munkát. És a nagyon nagy pénzügyi biztonságot jelentett ez a helyzet a családjuk számára. Tehát ne általánosítsunk, mert azért lesznek olyanok, akik nem rendelkeznek vagyonnal, ne feledkezzünk meg arról, hogy itt öt éves szerződésünk van, és hogyha például megint csak megnézzük a számokat a következő oldalokon, úgy tűnik, hogy összehasonlítva más intézményekkel, ami átmeneti konstrukciónk nem olyan hosszú, mint a többi intézménynél, de megint csak a számok nem egyértelműek, de nagyon sok politikus sal, inkább más intézményekkel is foglalkozhatunk, amikor mit érvelünk. Én arra intenék, hogy ne mondjuk, le túl korán következtetéseket, legyünk óvatosak. Elnök, azért egy dologra mindenképpen szükség van, az átmeneti juttatásokkal kapcsolatban. Ugye van a radikális kérdés az, hogy értem, miért van ezekre szükség. De hogyha nem tesszük fel ezt a radikális kérdést, akkor az világos, hogy minden más foglalkoztatás, akár a magán, akár állami szektorban, az számolás kötelezettség alá tartozik. Gondolnunk kell persze a nyugdíjakra is. Vannak olyanok, akik 30-40 évig töltenek be valamilyen közhivatalt, és a nyugdíjjogosultságot szereznek. Nagyon örülök, hogy hárman is ülnek itt a bizottság képviseletében, és nem szóltak hozzá, nem mondanak semmit. Ez a történet természetesen az EU reputációját nagy mértékben csorbítja. És nem biztosak abban, hogy erről majd senki nem szerez tudomást. A kérdés az, hogy miért van ez így, és miért nem próbálják meg a parlamenter is konszenzusra jutva Eh, miért nem próbálnak meg egy olyan megoldást találni, amire azt mondhatjuk, hogy hát igen, ezt sikerült elérnünk, mert, mert, mert eh, ezt eh, fontosnak tartottuk. A bizottság itt udvarolgat nekünk. A tanácsnál mikor láttunk utoljára ilyesmit? Valamennyien most itt konzultálunk, de én tisztának jobbnak tartottam volna, hogyha kimondjuk, ez az eljárás káros az EU számára, az EU elfogadottsága számára, és ennek következményei lesznek. Nagyon sajnálom, már engem már most is bosszant, hogy majd olvasom az újságban, hogy 300 ezer eurót kapok ilyen átmeneti juttatásként. De hogy most a valaki nem folytathatja a munkáját, azért azt a szempontot is látni kell. Linner úr. Hát a szerződés olyan, amilyen. A bizottság, mint intézmény nem dolgozott ki javaslatot, és a bizottság, az Európai Bizottság, mint intézmény nem hagyott jóvá semmilyen tervezetet, ami oda került volna a tanács elé. Ennyiben tehát nehézen fogom el, fogadom el azt a szemrehányást, hogy itt a bizottság valamit elrejtett, vagy nem volt transzparens. Elnök, jó, ezt a szemlényest csak visszavonom, de ki volt az mégis, aki ezért bármit tett volna? Most tapasztalatom nincs arról, nem tudom, hogy a tanácsban mit történik. A soros elnökség ebből a szempontból biztos, hogy fontos szerepet játszik, és az illetékes tanácsi munka csoportban zajló vita alapján a soros elnökség kezdeményezte a módosítást lenne egy kérésünk. Mi szeretnénk azokkal a személyekkel beszélni, akik ezt a tervet előterjesztették. És köszönetel vennénk a bizottság segítségét. Nagyon örülnénk, ha beazonosíthatók lennének ezek a személyek konkrétan, akik ezt a változtatást akarták. Mert ez ez mi egy kicsit azért ennek csalás színezete van feljegyzem, és megkeresem önt a válaszsal. Talán még annyit kiegészítésképpen, hogy a bizottság tett egy másik kezdeményezést, ez pedig a biztosok eh, magatartási etikai kódexével függ össze. Eh, Juncker elnök tavaly szeptemberben az unió helyzetéről szóló beszédében ezt eh, már előre jelezte, ez időközben a bizottságnál elfogadták, a parlamenti jóváhagyásra várunk. A kódex egyik fontos eleme a cooling off időszak meghosszabbítása 18-ról 24 hónap biztosok számára, és igen, a tanulmányban is lát, látott szlájdon ez nem stimmelt az adat. Biztosok esetében itt három év szerepelt, a parlamenttel is szükséges a konzultáció a megállapodás értelmében. Elnök, igen, hát elég sok javaslatot tettünk. A civil szervezetek, a civil társadalom egyik képviselőjének szeretném megadni a szót, a Transparency International egyik munkatársának. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt elmondhatjuk a véleményünket. Megítélésünk a Transparency International véleménye szerint a legfontosabb az összeférhetetlenség elkerülése akkor, amikor tisztviselők mandátum munkaviszonya lezárul, és egy másik munkakört fognak betölteni. Az összes európai parlamenti képviselő, illetve a bizottság munkatársainál, akik elhagyták az intézményeket, vizsgálottunk körülbelül 500 embert néztünk meg, és azt találtuk, hogy körülbelül egy harmaduk azért mégis továbbra is valamilyen közhivatal töltött be, regionális vagy nemzeti szinten, egyharmaduk tényleg távozik, vagy nem találtunk semmilyen információt arról, hogy milyen típusú foglalkoztatási formát kerül, kerültek. A parlamenti képviselők mintegy 30%-a regisztrált lobbista szervezetéknél folytatta a tevékenységét, tehát akik az EP, Európai Parlamentnél voltak korábban bejegyezve, mint lobby szervezetek, ez nyilván összeférhetetlenség, amikor megszűnik a képviselőség. Jó van ez a cooling off időszak, de nincsenek igazán komoly korlátozások a parlamenti képviselőkre vonatkozóan. És ez különösen azért bizarr, mert a parlamenti munkatársakra vonatkoznak foglalkoztatási korlátozások, amikor elhagyják a parlamenti munkahelyüket. Tudjuk, hogy eh, az eljárási szabályzat változott eh, idén januártól, most a parlamenti képviseletek notifikálni kell, értesíteni kell a parlamentet a távozások után, de nem tudom, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, hogy bármilyen, van-e valamilyen jó működő rendszer. Szerintünk a kulcsfontosságú elem az, hiszen itt minden esetben azt láttuk, hogy van összeférhetetlenség, amikor egy képviselő egy olyan ágazatban megy dolgozni, amit korábban ő szabályozott képviselőként, tehát független etikai felügyeletre van szükség. Ez minden EU intézményeknél igaz. Sajnos jelenleg az a helyzet, hogy a legtöbb intézmény saját maga szabja meg a saját magára vonatkozó szabályokat az átmeneti juttatásokról, és nem igazán vizsgálják az etikai agályos kérdéseket az, hogy valami korábbi kollega, vagy az előd valami fölvehette, betöltette valamilyen új funkciót, vagy sem. Itt az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen felügyeleti vagy ellenőrző tevékenysége. A tanulmány rámutat néhány nemzetközi példára, meríthetünk ötleteket, hogy mit lehet figyelembe venni, esetleg új szabályok megalkotásakor. Van például egy kanadai szabály, ami azt mondja, hogy tisztviselő nem mehet át úgy, mind a másik oldalra, amitán elhagyja az intézményt. Ezzel meg lehet akadályozni olyan helyzeteket, mint ami előfordult például Németországban, amikor egy kancellár, még hivatalban lévő kancellár jóvá hagyott egy gázvezeték projektek, és miután megszűnt a kancellársága, átment ennek a vállalatnak, a gázvezetéket működő vállalatnak az igazgató tanácsába. Tehát ilyen helyzeteket meg kéne akadályozni. Nem osztom azt a pessimizmust, hogy a parlament nem tud tenni semmit ebben a helyzetben. A parlamentnek igenis van lehetősége, felszólalhat, kérheti a változtatást és eh, például a képviselők eh, statutumában szabályozzák ezeket a kérdéseket is, eh, vagy az eljárási szabályzatban is vannak olyan mechanizmusok, amelyekkel javítani lehetne a helyzetet. Ami jelenleg nagyon jó a parlament rendszerében az az, hogy az átmeneti jutatások folyósításának a, az időtartama függ a szolgálati időtől. Ez egy jó dolog ami viszont hiányzik a parlamentnél, és talán más intézményeknél megvan, hogyha valaki a magánszektorban új munkát talál, vagy kezd dolgozni, akkor attól a pillanatok kezdve megszűnik az átmeneti juttatás, ahogyan ezt a, erre az elnök asszony is utalt, hogy itt rendet kéne tenni. Köszönöm szépen. Ugye az elnök figyelembe fogjuk venni, amit elmondott. a 300-326-os cikkben szabályozzák a képviselők, illetve a biztosoknak szánt juttatásokat, javadalmazásokat, ez az előző választások után volt, de hát mást is kellene szabályozni. Például a tagállamokban hogyan számolják el az EU-s pénzeket, Ezek a, azok a kérdéseket, amelyeket még majd fel kell tennünk. Szavama képviselő úr, szeretne még hozzászólni? Köszönöm, csak nagyon röviden. Egyetértek abban, hogy a szabályozás egyik másik eleme előbb-utóbb az érviszájára fog fordulni és az, hogy eddig nem történt meg, ez mm, csak azért volt, mert kevés az érdeklődés az átmeneti jutatások iránt. De előbb-utóbb megnő majd az érdeklődés, elemezni fogják többen a jogi kereteket, meg fogják kérdőjelezni azt, hogy jogszerűek ezek a kifizetések, és nagyon sok lesz a bírálat, ebben biztosak lehetünk. Ami a pénzügyi bizonytalanságot illeti, hogy mondjak ehhez is valamit. Persze, vannak politikusok, körülbelül funkciót betöltők, akik, amikor megszűnik a munkájuk, nehéz helyzetbe kerülnek pénzügyileg. Kevés a kutatás, ugye ez már érinti személyes adatokat, de az eddigi kutatásokból levont következtetés az volt, hogy nagyon-nagyon keveseket érint ez a pénzügyi bizonytalanság. A tanulmányunkban tettünk javaslatot ilyen esetekre vonatkozóan is. Persze mindig is lesznek olyan politikusok, sivatalokat betöltők, akik pénzügyileg nehezebb helyzetbe kerülnek, akkor miért ne akkor fizessünk ilyen átmeneti jutatást, amikor erre valóban szüksége van valakinek. Úgy gondoljuk, hogy persze nagyon nehéz a szabályozási keretet teljesen csak arra az érvelésre építeni, hogy pénzügyi bizonytalanság es, esetében van ezekre a jutatásokra szükség, de ez jelenleg nincs így szabályozva, és ez problematikus. Szavama képviselő. Csak néhány dolgot összegzésképpen. Először is nagyon ritkán kell kijavítanom azt, amit Tarán kollégám mondott, de most ezt meg kell tennem. Itt nem pessimizmusra van szó, ahogy a Transparency International elmondta, én nem pessimista vagyok, hanem elkeseredett. És köszönöm Tarán úr, hogy megerősítette azt a hitemet, hogy igenis tehetünk valamit. Itt a parlamentben mit tehetünk? A 2005-ös határozatot újra elővehetjük. De hát itt nem űrs tudományra van szó. Az európaiak 90%-a világosan látja azokat a hibákat, amelyek még mindig léteznek. Ugye, amikor valakinek megszűnik a képviselősége következő nap, mondjuk nekem rögtön lesz egy új állásom, amit megkapok, és mm, mondjuk tudom, hogy nem fognak újra választani, és hogyha fizetést kapok első naptól kezdve, miután megszűnt a képviselőségem, és elhagytam a parlamentet, akkor miért kapnék 7 vagy 8 vagy 9 hónapon keresztül, vagy éven át, bár meddig, ugye annak függvényében, hogy mennyi ideig voltam képviselő, miért kapnék még pénzt? Ezt, ezt senki nem érti, tehát ezt rendbe kell tenni. És amiért igazán elkeseredett vagyok, az az, hogy nincs eléggé átláthatóság olyan esetekben, amikor például volt egy olyan biztos, aki néhány hónapig volt hivatalban, vagy valamelyik intézménynél, valaki, aki egy évet dolgozott, vagy mondjuk két évet, és azután mindig nagyon sok pénzt kap több százezer eurót bizonyos esetekben. És ehhez, ehhez nem kell nagy fantázia, hogy lássuk, hogy ebből baj lehet. Von úr, egyetértek néhány dologgal, amit elmondott. Nem könnyű a politikusoknak új munka, munkát, munkahelyet találni sok esetben egy általánosságban nem, nem ne általánosítsuk, nem mondjuk azt, hogy mindenki ugyanolyan helyzetben van. És az egyik intézménynél volt például egy olyan eset, amikor egy magasrangú tisztviselőnek már mindegy két éve nincsen munkája. Luxemburgban Érted? vannak ilyen esetek is de a legfontosabb az, hogy nézzük meg a szabályozási, a jogi keretet, és ezt úgy alakítsuk át, hogy nagyon világosak legyenek a szabályok, tényekre alapozódjanak. Teljesen egyetértek, ezzel több olyan esetet is ismerek, amikor valóban nagyon nehéz volt a helyzet, még munkanélküli segét sem kapott valaki két ciklus parlamenti képviselőség után, tehát vannak ilyen esetek is. De az is fontos kérdés számomra, hogy itt a legjobb emberekre van szüksége ahogyan ugye az uniós alkalmazottak tisztviselők esetében is tisztában vagyunk azzal, hogy több tagállamban nem érdeklődött senki ezen e, munkahelyek iránt, mert nem voltak olyan vonzóak a fizetés és egyéb e, kondíciók, mint otthon, e, ugye expertként élni, másik országban család, stb. Tehát sok a probléma. Mind a két oldalt meg kell nézni. Hogyha a legjobb embereket akarjuk megnyerni, akkor egy vonzó csomagot kell felajánlani nekik, a, és azt a lehetőséget is, hogy hát ugye érdekelje őket, vonzónak találják ezeket az uniós állásokat. De teljesen egyetértek azzal is, hogy e, ezt az egész e, ciklust, az eljárást e, transzparensé kell tenni, például a közlekedési csomag esetében, most amiről most tárgyalunk, minden egyes részletet szabályozunk a kamionsofőrökkel kapcsolatban, akkor nem tudom, hogy akik ilyen fontos pozíciókat töltenek be, vagy ilyen érzékeny állások van, hogy az ő esetükben nem tudnánk megszervezni egy olyan eljárást, amivel biztosítani lehet, hogy tisztességes, méltányos javadalmazásban részesüljenek, de ne többen, mint amennyit megérdemelnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt még maradt elég feladat, amit majd szépen körbeküldünk. Van még itt néhány dolog, amelyek nagyon-nagyon fontos, hogy szabályozás alá kerüljenek. Van itt, lesz néhány példa, és ezeknek a alapulvétel elengedhetetlen. Köszönöm szépen a tanulmány bemutatását, nagyon érdekes volt ez is, és a vita is. Utolsó napi rendi pont, 15 per 2017-es számú különjelentés 2017-ből ex ante kondicionalitás feltételrendszer és eredményességi tartalék. És itt van Bálkó úr is. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A 2014-2020-as kohéziós kiadások eredményorientáltabbak kell, hogy legyenek, ezért a jogszabályalkotás két új rendszert vezetett be, az előzetes feltételrendszert és az eredményességi tartalékot. Az auditban megvizsgáltuk, hogy, ezek a feltétel, hogy ez a feltételrendszer és a az rendszer hatékony volt-e a jelenlegi kohéziós időszakban két ezek valóban innovációt jelentenek, és véleményünk szerint a tagállamok számára lehetővé teszik, hogy az Európai Uniós végre, költségvetés végrehajtására irányuló készségüket értékeljük. A tagállamok emellett úgy találták, hogy ezek hasznosak voltak az önértékelés. Ez az Európai Bizottság, amikor az ex ante kondicionalitást vizsgálta, de nem vette teljes mértékben figyelembe a tudását, a, az, azt a tapasztalatot, amely más kontextusból merült fel. A tagállamok önértékelése gyakran túl pozitív volt és nem következetes. A probléma egy része, Eh, amelyet a CPR-ben meghatáro- a kritériumok meghatározásában merült föl, eh, ezek túlságosan általános eh, természetűek voltak, és elég mozgásteret hagynak, interpretációs mozgásteret. Emellett nem teljesen világos, hogy mennyiben fogja a kondicionalitás, a feltételrendszer kiterjeszteni, mennyiben fog ez oda járulni, hogy valóban változásra kerüljön sor. A 700 cselekvési tervnek körülbelül fele, amelyet a tagállamok elfogadtak, ezeket nem jelentették be teljes mértékben 2016 végéig. Az Európai Bizottság ezt a lehetőséget nem használta ki arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. A szabályozás az Európai Bizottságnak nem ad lehetőséget arra, hogy felfüggesse a kifizetést, mielőtt a tagállam jelentéstétele meg nem történik. Ami a az eredményességi tartalékot illeti, ez szerintünk nem fog jelentős reallokációhoz vezetni a kohéziós alapokban, a jelenlegi programozási időszakban. Ez azért, mert a tartalék dizájnja nem ösztönzi a jobb eredményt, hiszen ez főleg a költésre és az eredményre koncentrálódik. A 6 ot akkor is kifizetik, kiadják, hogyha az, a mérföld köveket nem sikerül teljesíteni, a célkitűzéseket nem sikerül teljesíteni. További fontos téma az, hogy bármilyen újraelosztás a meglévő programok ban, vagy azok között történne meg, ez ugyanabban a tagállamban. A mi megfigyelésünkön alapulva nem gondoljuk, hogy a két intézmény szabályozási módosításai költséghatékonyak lennének, ezért az ajánlásainkat arra koncentráljuk, hogy a 2020 utáni időszakot nézzük meg, természetesen akkor, hogyha megmarad ez a két eszköz. Ha ez így marad, akkor ezeket meg kellene erősíteni, hogy hatékonyabbak legyenek a kohéziós költségvetés végrehajtásban. Az, e, az ajánlás, első ajánlás csomagunk az az előzetes feltételrendszerre e, vonatkozik, amikor kidolgoztuk a 2020 utáni időszakra a legislatív javaslatokat, e, kidolgozza a bizottság, akkor a feltételrendszer tovább ki kell fejlesztenie, amelynek az a lényege, hogy a tagállamok Európai Uniós költségvetés végrehajtásának készségét értékeljék. Az újraértékelés, újra kell értékelni a feltételrendszer relevanciáját és hasznosságát, meg kell, fenn kell tartani a, a, azokat a feltételeket, amelyek a hatékony végrehajtást célozzák. Biztosítani kell a a következetességet, az európai szemeszternek való megfelelést, világos értékelési kritériumokat kell meghatározni, hogy biztosítsuk azt, hogy mit kell együtt, egységesen értelmezzük az elérendő célokat. A második ajánlás csomag a teljesítménytartalékra vonatkozik, tehát a jobb eredményekre az Európai Bizottságnak azt kellene javasolnia, hogy a, meg, a levont tanulmányok alapján tovább fejlesz -e ezt a tartalékot, egy olyan eszközt hozon ebből létre, amely a jó teljesítményt jobban támogatja és megjutalmazza, az azonnali eredmény indikátorokat jobban használja, és a kulcsfontosságú végrehajtási lépéseket pedig olyan eszközök kialakítsa, amely a valós teljesítményt jobban demonstrálja, és felül kell vizsgálnia a felfüggesztési és kiigazítási feltételeket. Köszönöm szépen, megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, számvevőszéki tagok, hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság üdvözli az előzetes feltételrendszerre és az eredményességi tartalékra vonatkozó különjelentést. A 2014-2020-as időszakra a feltételrendszer és az eredményességi tartalékok lényege a jobb kohéziós kulcsövetés végrehajtás erősítése, ösztönzése a tagállamok felé. A jelentés azt ajánlja, hogy mind a két eszköz, ha ezek fennmaradnak, ezeket meg kell erősíteni a 2020 utáni időszakban. Az Európai Bizottság általában elfogadja a számvevőszék ajánlásait, bár eh, hangsúlyoznunk kell, hogy ez függ a jövőbeni eh, jogszabályalkotási munkától, vagy jogszabályjavaslattól. javaslattól ami az előzetes feltételrendszert illeti, vagy a, prekondi, a prekondíciókat, eh, ezek eh, innovációt jelentenek a kohéziós politikában, ágazatspecifikusak és horizontálisak, az Európai Beruházási Alap által finanszírozott eh, intézkedésekre, beruházásokra vonatkoznak. Ezek az előzetes feltételrendszerek sokkal szélesebb hatással rendelkeztek, hozzájárultak ahhoz, hogy az általános beruházási klímát javítsák az Unióban. Az Európai Bizottság idén márciusban egy munka dokumentumot készítette, az strukturális és beruházási alapból megvalósuló a beruházásokban a feltételrendszer. Ez a tagállamoknak ösztönzőt adott arra, hogy strukturális változásokat, policy reformokat vezessenek be, amelyek összefüggnek az ország specifikus ajánlásokkal az európai szemeszterben. 36 előzetes feltétel van, e, ebből 7 általános, ezek a horizontális aspektusokkal függnek össze a program végrehajtásban közbeszerzés, állami támogatás, illetve van 29 szemantikus ilyen feltétel különböző beruházási területekre vonatkozik ez. Ezek előzetes feltételek háromnegyedét végrehajtották a programok elfogadásakor, de a számvevőszéki tag említette, ahogy a végre nem hajtottakban volt 700 olyan cselekvési terv, amely létrejött. Ami a mai helyzetet illeti, a e, cselekvési terveknek csak a két százalékát nem e, teljesítették e, jelen pillanatban. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az Európai Bizottság elkészíti a tervét, amely arra vonatkozik, hogy hol kell felfüggeszteni, és nem felfüggeszteni a kifizetéseket. Ami az eredményességi tartalékot illeti, a KKV eh, kezdeményezés és a technikai eh, segítségnyújtás kivételével a többi programra vonatkozik ez, és meghatározza, hogy milyen kulcsfontosságú célokat kell elérni 2018-ra és 2023-ra milyen eh, célokat kell elérni a milestone-ok, az mérföldkövek elérését 2019-re értékeli az Európai Bizottság, és ez része az eredményességi tartalék értékelésének, ez 16%-os további kifizetést jelenthet, de a köztes kifizetések felfüggesztéséhez is vezethet súlyos problémák esetében. A célok elérése 2025-ben újraértékelésre kerül, és hogyha alacsony a teljesítés, akkor nemzeti kigazítások ra kerülhet sor. A 2019-es eredményességi ellenőrzés tehát megtörtént és a kulcsfontosságú végrehajtási indikátorok értékelésének segítségével történik ez meg. A világos és mérhető céloknak köszönhetően ez egy erős ösztönző a tagállamok számára. A végrehajtó hatóságok ezáltal a policy célkitűzésekre is koncentrálnak, és ez világos, specifikus célkitűzéseket tartalmaz, amelynek köszönhetően a program célkitűzések elérhetőek. Végül pedig összefoglalva sokkal erősebben kell koncentrálni az eredményre, és ez a politika jövőjéről szóló megfontolásaink homlokterében áll. Várjuk az önök megjegyzéseit, köszönjük a támogatásukat, ezt nagyra értékeljük. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kiváló és nagyon kritikus jelentést hallottunk, és ez azt mutatja, hogy őrült dolgokat döntünk el, és amiket aztán nem hajt végre senki. Tehát a jogszabályok nagy részének végre nem hajtása engem meg mindenképpen foglalkoztat. Pirinszki úra jelentéstevő, meg is adom a szót. Thank you, Madam Chair, and, um, Köszönöm szépen. Nem túl sok időnk van, úgyhogy igyekszem nagyon rövid lenni. One minute. Egy perc, jó. Hát akkor 46 másodpercen maradt az ön megjegyzését követően egyetlen egy átfogó témakörre szeretnék koncentrálni, és azt gondolom, hogy ön is utalt már erre. Tegnap Tyson biztos asszonyt hallottuk itt a körünkben, és a vitában az alapok végrehajtásáról volt szó. Hogyha a bizottság megalapításait hallgattuk, akkor ugye azt hallottuk, hogy az előzetes feltételrendszerek és a végrehajtás között azért van némi kívánivaló. Általános reformra volna szüksége tekintetben, de én azt gondolom, hogy a kritikus kritériumokra kellene koncentrálni az ex ante, tehát az előzetes feltételrendszerekre, a gyorsabb végrehajtásra? És azt gondolom, hogy a rövid válasz erre az lesz, hogy nem. A magam részéről nem gondolom, hogy ezeket a kereteket a következő programozási eh, időszakra egyszerűen át kellene venni, folytatni kellene, de ahogyan eh, olvashattuk a jelentésben, és ez egy nagyon eh, is gondolkodásra serkentő jelentés, nagyon komolyan meg kell vizsgálnunk a keretrendszert, arra nézvést, hogy milyen formában és hogyan lehet ezeket a megközelítéseket fenntartani hosszú távon. Két paragrafusra utalnék, az egyik 39-es, a másik a 72-es, ahol egyértelműen kimondásra kerül, hogy ezek az előzetes feltételrendszerek nem eredményezték a jobb végrehajtást. A 72-esben pedig az a következtetés, hogy a 2014-es eredményességi keret nem mutatkozik eredményesebbnek, eredményorientáltabbnak, mint a korábbi időszakokban, amikor más keretek voltak érvényben. Számos kérdés felmerült bennem, ezekre is koncentrálnunk kellene. Sajnos nincsen idő arra, hogy ezekre részletesen kitérjünk, de a bizottságtól és a számbevőszéktől is várom, hogy visszatérjünk ezekre, akár akkor írásos formában is. Igen, Tekintettel a jelentésnek a szisztemikus jelentésére mindenképpen napirendre fogjuk tűzni ezt a kérdést még egyszer, mert valóban nagyon jelentős körül van szó. A kondicionalitások nem végrehajtásának kérdése ugye azt veti fel, hogy akkor a végrehajtással szemben, vagy, vagy a feltételrendszerekkel szemben akarunk -e állást von, ö, foglalnunk. Szerintem önmagában a feltételrendszerek már egy mérföldkövet jelentenek, amennyiben ezeket végrehajtanák. Ön, Balkó úr, mindezt lehetségesnek tartja? Az elvégzett munkát követően kérdezem ezt öntől. Uh, of course, uh, this is very important. Természetesen ez egy nagyon fontos kérdés, elnök asszony. Véleményem szerint nagyon lényeges, ahogyan ön is aláhúzta az intervenciója elején nagyon kritikus hangot üt meg ez a jelentés, és Pirinszki úr, mint jelentéstevő is, itt a szakbizottság részéről is nagyon provokatív megjegyzéseket hallottunk. Nyomon fogjuk követni a jelentést, és az önök megjegyzéseit is feljegyeztük. Mi is kritikusak leszünk, nem csak a jelentésben, mert a fenntarthatóság, az időbeni fenntarthatóságra is koncentrálni kívánunk, aztán az egyszerűsítésre, ezért én jó magam leszek felelős. Ahogyan el is hangzott, a kérdésem igazából, a kérdés adott válaszom röviden az, hogy igen. Elnök, jó, végéhez értünk a napi rendünknek, de vissza fogunk térni erre a kérésre. 14.30-kor találkozunk a Görögországgal kapcsolatos jelentés meghallgatással, ez egy egyórás jelentés lesz, és aztán pedig a trilógusról is folytatjuk még majd ebben a teremben a megbeszéléseket.